Oh. Good morning, colleagues. I suggest we start. Jó reggelt, kollégák! Szerintem kezdjük el a munkát, mert tegnap a délutáni vita során volt egy napirendi pontunk, amelyre már nem került sor, amelyre nem volt időnk, ez az AKCEU közötti kapcsolatok jövője 2020 után. Azt javasolnám, hogy először beszéljük meg ezt a témát, és utána haladunk tovább a napi rendnek megfelelően az azt jelenti, hogy utána a nyolcas napi rend következik a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása Ukrajna vonatkozásában. Először a jelentés tervezetet vitatjuk tehát meg a hetes napi rendi pont kapcsán. Kúzó Permói kollégán készítette el a véleményünket. Ez érinti a kotonói megállapodást, amely 2020-ban lejár. 2000 óta a kotonói megállapodás képezte alapját az EU 79 LKC országhoz fűződő kapcsolatainak, ide tartoznak különböző témakörök, kereskedelem, emberi jogi párbeszéd, és így tovább. Fel kell vetnünk a kérdést, hogy ez a keret még mindig megfelele a mai kihívásoknak, illetve ha nem, akkor milyen változtatásokra lesz szükség. A kotonú utáni időszakra vonatkozó viták már megkezdődtek, és ezek eredményének messzeható hatása lesz. Az AFET véleménnyel egy saját kezdeményezésű jelentéshez járulunk hozzá, amely a devében készül. Kózó úr elnézést kér, ma nem tud sajnos itt lenni, és nem tudja bemutatni a véleménytervezetét, ezért most Lőzing asszonynak adom meg a szót, aki Kózó úr helyett mutatja be a véleménytervezetet. Parancsoljon Lőzing asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos Kúzó úr nem tud itt lenni, ugyanis Spanyolországban kell lennie, ott vannak kötelezettségei, ezért Kúzó nevében, úr nevében az elnézésüket kérem, illetve a megértésüket. A vélemény az EU és LKC országok közötti kapcsolatokat vizsgálja, amelyeket egy új alapra kell helyezni, olyan alapokra, amelyek igazságos és egyenjogú partnerséget jelentenek. Fontos, hogy az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó célkitűzéseit tartalmazzák, az új kapcsolatot megalapozó dokumentumok az emberi jogokra is kitérjenek a kereskedelmi kérdések mellett. Nyilvánvalóan a kereskedelmi megállapodások nagyon jó hatással vannak az AKC országokhoz fűződő kapcsolatokra, ezért is fontos, hogy a partnerség új struktúrájának kialakításáról beszéljünk. Brók úr is hangsúlyozza mindezt például Németországban adott interjúk során. Fontos, hogy ez az új partnerség az érintett országok kapacitásai alapuljon, Fontos, hogy a földterületek kisajátítása, a természetes erőforrások túlzott kiaknázása is megszűnjön. Továbbá fontos, hogy a külföldi beavatkozás az AKC országok belügyeibe, illetve a neokoloniális politika véget érjen. Emellett a vélemény azt is követeli, hogy a külföldi katonai támaszpontokat zárjuk be. Emellett az ENSZ kezdeményezését is támogatni kellene, amely egy olyan jogeszköz megteremtésére irányul, amelyel biztosítható az emberi jogok betartatása, illetve a munkavállalók kizsákmányolása megakadályozható, és véget vethetünk a fegyveres konfliktusoknak is. Emellett az ENSZ államadósággal foglalkozó munkacsoportjához hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy az AKC országoknak felül kell vizsgálniuk az adósságállományukat, azzal a céllal, hogy az AKC országok adósságát engedjük el teljes mértékben. Emellett a természetes erőforrások kizsákmányolása a nagy multinacionális cégek által szintén egy olyan téma, amelyet felkarol a szöveg. Úgy gondoljuk, hogy az EU és LKC e országok közötti kapcsolatoknak e, igazságos, fair, egyenjogú partnerségnek kell lenniük, nem pedig e, olyan kapcsolatoknak, ahol a transnacionális oligarchák állnak előtérben és diktálnak. Köszönöm. Köszönjük szépen Lőzink kolléganőnek. Most pedig a néppárt részéről Préda koordinátornak adom meg a szót, mert Gabriel asszony az jelentéstevő nincs itt. Euh, merci, président. Donc, effectivement... Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentés tevünk, Maria Gabriel asszony. Elküldte nekem a véleményét. Ezt én most felolvasnám. Sajnos ideológiai alapon készült el ez a véleménytervezet, egyáltalán nem teljes, számos dolgot nem vesz figyelembe, és ebben a formában ezt a néppárt, ezt a velémény tervezetet nem tudja elfogadni. A kotonai egyezmény, illetve a parlamenti dimenzió hiányzik ebből. Gabriel asszony összeköti ezt a véleménytervezetet azzal a jelentéssel, amit nemrégiben fogadtunk el a Fejlesztési Bizottságban, melynek témája a különböző szakpolitikák koherenciája, tehát megfelelően koherensnek kell lenni a különböző szakpolitikáknak, és össze kell tudni egyeztetni a fejlesztési politikával. Gabriel asszony a 2030-as fej, ö, fenntartható fejlesztési célokat is szeretnék kihangsúlyozni a véleménytervezetben. Aztán az is nagyon fontos, hogy 2030 után milyen politikai partneri kapcsolatot vállal az EU az AKC országokkal, ezt nyilván meg kell újítani jelenlegi formájához képest illetve a biztonsági dimenzió is hiányzik. Nagyon fontos a konfliktusok megelőzése, illetve a békefenntartás. Az African Peace Facility ről is írnunk kell, hiszen mindezt alaposan végig kell gondolni. Ez sajnos hiányzik tehát a véleménytervezetből. jelentéstevőnk a népás részéről úgy gondolja, hogy Kószó Permúj úr véleménytervezetében a politikai párbeszéd és ennek a következménye hiányzik. A 8-as és a 96-os cikk a kotonói egyezményből erre való hivatkozás is hiányzik, és nagyon fontosnak tartom, hogy a három régió esetében az Európai Unió megújítsa az elkötelezettségét. Ennyi lenne tehát um, Gabriel asszony véleménye. Köszönöm, Krisztia. Most Zála kolléga következik, ő is jelen, árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Nagyra becsülöm, hogy a jelentéstevő a világnézetét kívánta kifejezni ezen véleménytervezeten keresztül, de ne feledjük, hogy az AFET szerepe az, hogy a külügyi kérdésekről, a külpolitikáról fogalmazunk meg véleményt, ne pedig a világpolitikáról, a világgazdaságról. Ez lehet a mi szakbizottságunk hozzáadott értéke. Azt se feledjük hogy a gazdasági, kereskedelmi és fejlesztési kérdések alapvetően a DEVE véleménytervezetébe, illetve tervezetébe tartozik, tartoznak, mi sokkal inkább a stratégiai érdekeink, érdekekről kell, hogy nyilatkozunk, például, hogy a, a gazdasági, pénzügyi és politikai szint több oldalú dimenzióját feltárjuk. nem, az egész véleménytervezet nem állhat abból, hogy a neokoloniális politikát kritizáljuk. Ennél többre van szükség. Azt hiszem, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani majd a tárgyalások végén. Minden esetre mi a frakció részéről ezzel leszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zála úr. Úgy látom, más nem jelentkezik. Vannak olyan ennyiék jelentéstevők, akik nincsenek jelen. Te akarsz az, hogy elnézést nem láttam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Unió stratégiai érdekei illetve a biztonsági kérdések, a migráció jelensége, amely az instabilitás egyik mozgatórugója. Ezek mind ide tartoznak ebbe a véleménytervezetbe. És itt szó esik a neokoloniális politikáról is. Nos, a célunk az, hogy az elkercsi országok minél jobban fejlődjenek. Egyébként nagyon sok ilyen értelmű megnyilatkozást fogadtak el a devében, de nem erre van szükségünk, nem a nyilatkozatokra, hanem arra, hogy a korrupció problémáját és egyéb problémákat megoldjuk ezekben az országokban, és ezeknek a, az országoknak a lakosságát próbáljuk meg segíteni. A megoldás mindenképpen az oktatási rendszerekben van, tehát az oktatási rendszereket kell jobb minőségűvé tenni. A szegénység, illetve az éhínség problémájára is gondolni kell, illetve ott van még az egészségügyi ellátás nem megfelelő volt is. Nos, számos deve vélemény, illetve jelentés szól ezekről a kérdésekről, illetve a vegyes parlamenti közgyűlés is írt erről, de hogyha erről nem tudunk írni, az azt hiszem, hogyha ez nem fér bele a véleménytervezetbe, az szomorú. Köszönöm, köszönöm Teokaru asszony. Azt hiszem most már minden kérésnek eleget tettünk, senki nem jelentkezik. Lőzing asszony kiválóan elmondta, hogy mik a legfőbb témák a véleménytervezetben. Egyébként holnapig lehet a módosításokat, módosításra vonatkozó beadványokat leadni, tehát hogyha ezt ha megkívánják ezt tenni, akkor kérem holnapig tegyék. Jó, akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Nézzük a, küls, nézzük a következő napirendi pontot, a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső országok Ukrajnáról lesz szó. Tegnap egyébként hasonló témában már beszéltünk Grúziáról. Jacek Szárius Wolski a téma felelőse, ő foglalkozik Ukrajnával, tehát ezt a témát is ő kapta. Még 2012-ben indult el a vízumentességről szóló párbeszéd, és a bizottság nemrégiben adott ki egy jelentést erről a folyamatról. Nagyon alaposan átvilágította Ukrajnát azzal kapcsolatban, hogy mennyiben felel meg a vízummentességi elvárásoknak, nagyon sok feltételt sikerül teljesíteni Ukrajnának. Párhuzamos tárgyalási folyamat is tart a tanácssal, a perszintjén. Úgy gondolom, hogy nekünk itt a parlamentben úgy kell lefolytatni a vitát, hogy egyenként veszünk gorcső le minden egyes országot. Ugyanez a helyzet a libés kollégákkal ott egyébként Maria Gabriela az a jelentéstevő. Minden tagállam számára fontos az, hogy eh, mi lesz ennek a folyamatnak a végeredménye. És az is természetesen kérdés, hogy milyen gyorsan lép fel a parlament. Ezt egyébként mind kiválóan összefoglalja Szárius Volszki úr a jelentés összefoglalójában. Aki szeretne hozzászólni, ezt kérem jelentkezzen. Játszák következik, parancsolj. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos a, ez a kérdés. A vízummentesség világos, hogy ez a politika részét is képezi. Az AFET vezetőségéhez fordulok, elnök úr, egy kéréssel. Miért a kibővített bűróhoz, hogy az eljárás rendben változtassunk meg valamit. Fontosnak tartalma azt, hogy a vízummentesség megosztott kompetenciája legyen közünk és a libe között, hiszen ez a külpolitik egyik eszköze, és fontos, hogy ez ne csak egy olyan szakbizottságra tartozzon, amely az EU belügyeket vizsgálja, és pusztán a formális technikai aspektusokat elemzi, a biometrikus adatokat, a visszafogadási megállapodást és az új lenyomatokat. Azt gondolom, hogy a mi hangunk is érvény, kér, hogy érvényesüljön, illetve legalábbis a Libe mellett kifejezése kell, hogy jusson az ukrajnai esetre visszatérve. Nem tudok más olyan európai országra, amely szívesen megfizetni a vérárát, a vérontás árát, és nem tudok más olyan európai országról, amely így eltökértséggel hajtaná végre a reformokat, és uh, Oroszország ellen folytat háborút. Nem csak arról van szó, hogy az Ukrajnai polgárok számára lehetővé tesszük azt, hogy szabadon utazhassanak az EU-ba, hanem erőteljes üzenetet küldenénk azzal, hogy elismerjük mindazt, ami a Majden téri események óta Ukrajnában történt. Ukrajna jelentős előrelépést ért el, illetve tett a vízum liberalizációs akciós tervel, és ezt az Európai Bizottság is elismerte. Éppen ezért, mivel a terv minden benchmarket el, el, elérte um, Ukrajna, és ezt a szimbolikus aktust igen, igenis megérdemli, úgy érzem, hogy Ukrajnának mi hamarabb vízumentességet kell adni, további késekedés nélkül. Ez alatt azt értem, hogy a vészfék is jelenjen meg az EU-Törökország közötti tárgyalásokon. Ukrajna nagyon sok mindent tud felmutatni az európai úton, és az európai demokratikus értékekhez hű maradt. Ellentétben mindazzal, amit eh, más országokról el lehet mondani, például Grúziáról. Annak ellenére, hogy ezeket a standardokat teljesítette Ukrajna, illetve hogy megérdemli a vízum liberalizációt, nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a reform folyamatot tovább kell vinni. Különösen a korrupció elleni küzdelemben, illetve a jogállamiság megerősítésében. Fontos volna, hogyha továbbra is nagyra értékelnénk a reformerőfeszítéseket, és létrehoznánk egy monitoring mechanizmust, továbbá biztosítanánk ezzel azt, hogy a folyamat fennmaradjon, folytatódhasson. Ez a speciális mechanizmus amely Demokrész kardjaként leveg a vízumliberációs program felett, nem elégséges eszköz mindennek megvalósításához, hiszen ez csak a bevándorlási kockázatokra összpontosít. Egy olyan monitoring mechanizmusnak kell hatályba lépé, lépnie, amely azt is biztosítja, hogy nincsen visszalépés. A monitoring mechanizmus, amelyre javaslat történt, ez a külpolitikánk szomszéd gazdasági politikánk része. Fontos, hogy ne eh, halogassuk mindezt, ne halogassuk a vízumentesség megadását. Ukrajna erőfeszítései példanélküliek. Nem csak a monitoringot illetően, illetve az eddig erőfeszítéseket nagyra elvén, eh, hanem további lelkesítésre, bátorításra van szüksége Ukrajnának, ami a korrupció elleni küzdelmet, az igazságszolgáltatás reformját, az igazságügy reformját, illetve a jogállamiság megerősítését. Tudjuk, hogy ezek az erőfeszítések jelentősek voltak, ezt elismerjük, viszont fontos, hogy mindez teljes mértékben megvalósuljon, és a feladat korán sem zárult még le tehát vízummentesség megadása Fontos, hogy arra bátorítsa Ukra- Ukrajnát, hogy folytassa a reform erőfeszítéseket, illetve fontos, hogy a politikai célok is megvalósuljanak. És fontos, hogy az ukrajnai polgárok és a támogatás szimbolikus fellépését lássák mindebben. Fontos, hogy Ukrajna ne legyen áldozata más folyamatoknak, például a vízmentesek felfüggesztésének Törökországgal szemben. Tehát, mint említettem, mi hamarabb meg kell adni a vízumentességet Ukrajnának, és a tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Elnök, köszönöm szépen, Zárjusz Volszki képviselő. Szendra Kanyette asszonynak adok szót a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni szeretnék mind, mindazokkal, akik úgy érzik, hogy a vízummentesség megadása nagyon fontos bátorítás az ukrajnai kormánynak a e, reformok további telében. Ez kulcsfontosságú. Az ukrajnai polgárok feltétlenül megérdemlik mindezt, és a hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy a technikai és jogi feltételeknek eleget tegyenek, illetve az Európai Unió számára nem jelent eh, Ukrajna bevándorlási veszélyforrást, úgymond. Nagyon ér, érzékeny reformlépésekről van szó, ezek erőteljes eltökéltségről tettek tanúbizonyságot, és nincs az Európai Unióban egyetlen más olyan ország sem, amely képes lenne ilyen eh, népszerűtlen reformokat megvalósítani. A késlekedés a vízummentesség megadásában a belpolitikai okok miatt történő elutasítása a vízummentességnek bizonyos Európai Unió tagországok részéről nem csak a grúziai és ukrajnai reformfolyamatokat lassítja le, hanem a keleti partnerség többi országaira is hatással van, és alássa az eddigi erőfeszítéseket. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy az Európai Unió a vízum kérdést arra használja fel, hogy nyomást gyakorol az ukrán kormány, hogy teljesítse a Minszki megállapodást eh, az orosz félel szemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most Gomez asszony kapcsol. Szót parancsoljon. With the colleagues who spoke earlier. Teljesen egyetértek a kollégákkal, akik az imént szóltak. Ukrajnát mindenképpen a saját érdemei alapján kell megítélni, annak alapján, amit elért a vízum liberalizációs követelmények teljesítése terén. Ezen a hétvégén jártam Ukrajnában. Rebecca Harms és Sophie Intfeld kolléganőkkel részt vettem a a büszkeség napján, az ahhoz kapcsolódó felvonuláson, és úgy gondolom, hogy összességében az ukrán hatóságok komolyan veszik az alapvető jogokat és az LMBT közösség jogait is, komolyan veszik őket tehát, és eleget tesznek az európai követelményeknek. Rebecca Helmszal emberi jogi kérdésekben is tárgyaltunk az ottani partnerekkel. Nyilván vannak olyan területek, ahol javulásra lenne szükség. Főként, ami a Donbass térségben fogva tartottak emberi jogait, azok tiszteletben tartását életé. Olyan erők tartják fogva ezeket a személyeket, akik nyilván az oroszokhoz kapcsolódnak, orosz befolyás alatt állnak, de az ukrán hatóságoknak is szerepük van mindebben. Minden esetre csodálatra méltó, hogy milyen előrelépés történt a Majdán téri események óta. Világos, hogy az ország hajlandó reformokat végrehajtani, és folytatni a reformokat, hogyha nem jutalmaznánk meg Ukrajnát azért, amit elért, akkor azt hiszem, ez nagyon nagy kárt okozna Európa megítélésében, és a törökország események még éppen, hogy szükségesé teszik, hogy mielőbb megjutalmazzuk Ukrajnát, ezzel is mutatva, hogy akik a jó úton haladnak, azokat megjutalmazzuk, és Törökország esetében pedig nem nézzük tétlenül azt, hogy a kopenhágai kritériumokat lábbal tiporják. Köszönöm. Köszönjük szépen Gomez asszonynak, most pedig Demeszmáker kolléga kap szót az ECR részéről árnyékjelentés tevőként tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előttem szólókhoz szeretnék csatlakozni. Velük egy- egyetértek de nem akarom megismételni ezt, ami már elhangzott. Egészen röviden az LCR e támogatja a vízum liberalizációt Ukrajna esetében. Az erre vonatkozó cselekvési terv már 2010-ben megszületett, ennek immáron hat éve. Időközben Ukrajnában volt egy forradalom, és a Euromaidan óta azt látjuk, hogy végrehajtották a szükséges reformokat, Időközben demokratikus választásokra került sor, amelyek azt mutatták, hogy Ukrajna európai jövő mellett döntött. Hogyha az Európai Unió azt szeretné, hogy a társulási egyezmény sikerrel járjon, akkor mindenképpen vízum liberalizációra van szükség. Ez egy első konkrét lépés lenne, amely kézzel fogható eredményeket hoz a lakosság számára, amely Európa mellett döntött, és ezért áldozatokat is hozott. Különös tekintettel a keleti szomszéd agressziójára. Lehet, hogy a parlamentben és a tanácsban is vannak olyanok, akik azt mondják majd, hogy nem megfelelőek a körülmények, és össze kell kapcsolni ezt a kérdést más egyéb témakörökkel, kérdésekkel is de ettől óvaintenék. Minden országot a saját érdemei alapján kell megítélni, függetlenül más országok eredményeitől. Miután az Európai Bizottság hatodszor is pozitív haladási jelentést készített, itt az ideje a vízumliberalizációnak. A korrupció elleni küzdelem, az emberi jogokért, az alapvető szabadságjogokért fel, folytatott harcnak persze még nincs vége, továbbra is intézkedésekre lesz szükség a kritériumok teljes körű kielégítése céljával. Most pedig az ELDE jelentéstevője kap szót, Austravicius képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ma egy olyan kérdésről folytatunk vitát, amely azt mutatja, hogy a társulási egyezményeink eredménnyel járnak, ösztönzik a, az érintett országokat a reformokra, a változásokra, és a jövőbeni strukturális változásokra is ösztönzően hatnak. Szerintem örülhetünk annak, hogy Ukrajnában ilyen hatalmas változás történt két év leforgás alatt nagyon nehéz körülmények között. Ezt mindenképpen hangsúlyozni szerettem volna még egyszer. Egyetértek a kollégákkal, Ukrajnában el kell ismerni az eredményeket, hiszen ott a reformokat gyakorlatilag háborús körülmények között hajtották végre. Agresszió, anexió és egy nagyon nehéz gazdasági helyzet, ez a kontextus. Mindezek ellenére azonban azt látjuk, hogy Ukrajnában egy nagyon erős politikai akarat uralkodik, egy erős politikai szándék, elkötelezettség a változások mellett, és ezt vízumliberalizációval kellene jutalmaznunk. Rengeteg ágazati változás is történt. Ezt mindenképpen el kell ismernünk, és fontos, hogy egyéni alapon is elismerjük mindezt. Tulajdonképpen teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem lehet csomagként kezelni a különböző országokat, amelyekhez kapcsolatok kapcsolatokat ápolunk, minden egyes országot külön-külön kell vizsgálnunk. Egyet kell értenünk azt hiszem, kollégák, abban is, hogy a felfüggesztési mechanizmus, amelyet az Európai Bizottság kiegészített, és amelyben, amelyhez a tanács is beleegyezését adta el, engedhetetlen a jelenlegi helyzetben. Nem azért, mert ezzel a vízumliberalizációt ellenzők számára akarunk érveket szolgáltatni, hiszen hogyha Európa továbbra is hisz az erejében, a vonzerejében, akkor érdemes azon polgárok számát növelni, akiknek nincs szükségük vízumra, hogy Európába jöhessenek, ez elkerülhetetlen, de a felfüggesztési mechanizmus célja az, hogy kiszűrjük azokat, akik nem tesznek eleget a követelményeknek. Nyilván a vízumliberalizációhoz fűződő követelmények eh, nagyon szigorúak, ezért nem látok kockázatot, veszélyt abban, hogyha bizonyos országok a korábbi megállapodásokhoz ragaszkodnak. Mindenképpen elismerést érdemelnek az ukrán reformok, főként ami a karhatalom reformját illeti, az új igazságügyi reformot, amelynek, amely nemrégiben újabb vetületekkel bővült, és hogyha beleegyezünk a vízumliberalizációba, akkor azt hiszem ezzel azt mutatjuk, hogy bizalmat helyezünk az ország jövőjébe. Ukrajnának szüksége van a támogatásunkra, és így lesz ez az elkövetkezendő évek során is, hiszen a helyzet nem egyszerű. Azt hiszem, mindenképpen szolidaritást kell tanúsítanunk Ukrajnával, mégpedig most. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az egyértelmű ellenspontot. Korvin Mikkének adom most meg a szót. Természetesen támogatjuk a liberalizációt, de szeretném felhívni a figyelmüket két dologra először is. Oroszország érdekeit szolgálja, hogy minden Ukrajna, ukránnak vízum mandátumot adjunk, és aztán Ukrajnát elhagyja a lakosság fele, nyugatra menekülve. Másodszorban az ukrán maffia és a korábbi titkos szolgálatok sokszor itt átfedések vannak. Nagyon jók abban, hogy okmányokat hamisítsanak. Például rendőri igazolványokat és hasonlókat hamisítanak, ebben nagy gyakorlatuk van hogyha teljes körű liberalizációt hajtunk végre, akkor lehet, hogy két év múlva nem 40 millió ukrán lesz majd, hanem 60-70 millió ukrán. Köszönöm szépen. Creative as always. Nagyon kreatív hozzászólást hallhattunk, mint mindig. Stetina óra következő. Köszönöm szépen. A tegnapi napom Grúzia vízumentességéről beszéltünk, most pedig Ukrajnáról. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a két ország között van egy igen nagy különbség. Grúzia és az elfoglalt enklávék két befagyasztott konfliktust jelentenek. Ukrajna viszont háborúban áll, tízezer áldozatot követelt már ez a háború, másfél millió menekült van az országon belül. Donbass környékén, az északi területeken fiatalok vesztik el életüket, és ez sajnos még továbbra is tart, és úgy gondolom, hogy pszichológiai segítségnyújtást kell adnunk többek között. Májusban Schwarzenberg úrral, korábbi cseh külügyminiszterrel eljártunk, eljutottunk Dombásba, és Zsebrinszki úrral találkoztunk, aki elmenekült a hivatalából, ott hagyta a hivatalát az oroszok miatt. Csupán az, hogy két, politika, két európai politikus ott járt, hihetetlen nagy bátorítást adott az embereknek. Az emberek, szük, embereknek szüksége van ránk, támogatást igényelnek. Hogyha Ukrajnának megadjuk a vízummentes státuszt, akkor az mindenképpen jót tesz nekik, a szabadságukért harcolnak ezek az emberek, álljunk ki mellettük. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Picula úrnak. Ő is árnyékjelentéstevő, a szocialisták képviseletében elnézést, hogy kihagytam. Tonino következik. Köszönöm szépen. November 20, 2010. november 22-én a bizottság egy cselekvési tervet fogalmazott meg a vízummentességi folyamattal kapcsolatban, akkor feltételeket állítottunk, négy blogban foglaltuk össze ezeket a feltételeket. Fontos követelmény volt a jogszabályok megváltoztatása. Nos, azóta erre vonatkozóan megváltoztatták a jogszabályokat. Nos, úgy gondolom, hogy az ukrán lakosságra kell leginkább gondolnunk, hiszen ők szenvedik meg leginkább a különböző gazdasági szankciók, szankciókat, illetve az egész háborús állapotot. A vízummentesség megadása ismételten egy erős jel lenne, szimbolikus értékű jel lenne az EU részéről, hogy kiállunk mellettük. Tehát támogatom a jelentéstevőt abban, hogy a vízum mentességet megadjuk Ukrajnának a lehető leggyorsabban, és ezzel is támogassuk az ukrán lakosságot. Hogy ezt nem tennénk meg, akkor nem tennénk meg azt, amit a európai polgárok kérnek. Egyébként egy vízum rendszert mindig is föl lehet függeszteni, gondoljunk arra is, amit a hollandok kérnek. Nos, nem szabad sosem felhagynunk azzal, hogy kiálljunk az ukránok és Ukrajna mellett. Tehát adjuk meg a vízumentességet neki. Köszönöm. Van nekem egy hozzászóló. Nem, azt hittem, hogy már nincs senki az, e- a hozzászólók listáján, de Edvard még jelentkezett. Csak egy mondat. Én is támogatom ezt az elképzelést, egyetértek a jelentéstevővel, Szerűs Voszki úrral. a vita, mai vita is mutatja azt, hogy mindenki támogatja ezt az elképzelést. Mindent meg kell tennünk, hogy ez valóra váljon, hogy ez meg is történjen, tehát ne halogassuk ezt tovább. Elnök, köszönöm, Edvard. Még valaki esetleg? Nem? Akkor magamnak adok szót az ukrajnai delegáció elnöke vagyok, és ilyen minőségemben szeretnék valamit mondani. A vízummentesség kérdését Ukrajna esetében stratégiai szempontból kell vizsgálni. Két hónapja jártam ott, és holnap-holnap után pénteken Ukrajnában leszek, majd diákokkal találkozom, képviselőkkel, szakértőkkel, szinte kézzelfogható lesz majd az a frusztráció, hogyha halogatjuk ezt a dolgot. Nem igazságos, és nem, vagyunk, nem leszünk szavahihetőek, hogyha ezt lassan tesszük. Nem, nem is az a kérdés, hogy megadjuk vagy nem adjuk meg a vízumentességet, hanem a lassúak vagyunk, az egyáltalán nem tesz jót az európai projektnek egy olyan országban, amelyet ilyen szemben agresszíven léptek fel. Tehát erkölcsi és politikai felelősségünk van Ukrajnával szemben. Az is nagyon fontos, hogy a parlament egységes legyen. Tehát az AFET és a LIBE is egybehangzóan mondjon véleményt. Egy, egy, egy intézmény vagyunk, és egy hangon kell megszólalnunk. Egyébként a tanácsban is volt egy hasonló vita, a két tanácsi dimenziónak meg kell jelennie, tehát a külügyi kérdések, illetve a vízum kérdéseket össze kell tudni egyeztetni. Ne felejtjük el, hogy ha ez nem történik meg, akkor az egész folyamat dinamikája forog kockán. És azt se felejtjük el, hogy nem szabad, hogy a egyes tagállamok megakasszák ezt a folyamatot, de tudjuk, hogy van erre esély, felforog ennek a veszély, és az ukránok is ezt pontosan tudják. Egyébként egy órakor lesz majd egy ülés, ezzel a témával fog foglalkozni. Meghallgathatjuk a meghallgathatjuk majd az Ukrajnával foglalkozó kollégák véleményét. Hán úr, a biztos, egyébként egyértelműen kijelentette egy nagyon hosszú átvilágítás után, hogy Ukrajna teljesítette a feltételeket. Sőt, túl is teljesítették ezeket a feltételeket. Van itt még, valak, még valami, amiről nem beszéltünk, és szerintem ki kell ezt mondani. Ukrajnában 1,5 millió menekült van az országon belül. Tehát másfél millióan hagyták el az otthonukat. Ez több, mint ahány migráns érkezett tavaly a földközi tenger térségéből Európában. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát Ukrajna képes volt arra, hogy az országon belül intézményes úton, de közvetlenül emberek közötti úton is fölvegye ezt a menekült tömeget. Politikai felelősségünk és a, és a intézményi pontosságunk forró kockán. Nagyon fontos, hogy a libével megfelelően egyeztessünk a frakciókon keresztül, és itt most az árnyék jelentéstevőkre nézek. Tudom, vannak olyanok is, akik itt is tagok, és a libében is. Tehát nagyon fontos, hogy egybe hangzóan nyilatkozzon minden, mindezekről a kérdésekről a két szakbizottság, illetve az intézmények is. Nagyon komolyak az elvárások. A holland népszavazás miatt egy kicsit a társulási folyamat megrekedt. A vízumentességnek tehát nagyon komoly súlya van, politikai súlya. Próbáljunk meg megfelelni ezeknek az elvárásoknak, mint politikusok, mint szabadon megválasztott politikusok, és mint Európai Parlament. Támogatom mindazt, ami amit elmondott a jelentéstevő, és úgy gondolom, és remélem, hogy a Libében is hasonló hatékony munka folyik majd. Próbáljuk meg latba vetni az összes tapasztalatunkat és befolyásunkat, hogy elérjük ezt, illetve tagállami úton is a tanácsi kollégákat meg kell erről győzni, hiszen itt alapvetően egy gyűjtőtéses eljárásról van szó jelentéstevő felé fordulok, nem tudom, hogy össze akarja foglalni azt, ami elhangzott, mielőtt tovább mennénk. Well, I, I totally Teljes mértékben egyetértek az elnök úr következtetéseivel. Ön az ukrajnai delegáció elnöke. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni mindehez. Remélem, hogy egyhangúak leszünk abban, hogy megszavazzuk a vízumentességet Ukrajnának. Tanácsban is zajlik a munka, tehát nem csak nekünk vannak feladataink, hogy hatással legyünk más szakbizottságokban dolgozó kollégáinkra, hanem itt a kormányokról is szó van, illetve felelősségünk van abban is, hogy a saját kormányainknak elmondjuk mindezt, mindezen érveket, amelyek most az imént elhangzottak. Hiszen fatális dolog volna, ha ez nem valósulna meg. A török díj bonyolultsága miatt, hogy finoman fogalmazzak. Grúziával, Koszovóval kapcsolatban számos érhangzott el, ez egy csomag részét képezi, és hogyha felfüggesztjük ezt a folyamatot Ukrajnával kapcsolatban, akkor ők vesztesek lennének. Tehát azt gondolom, hogy minden mellett, amit az elnök úr javasolt, a politikai frakciók vezetőit is meg kell kérnünk, illetve a parlament elnökét is meg kell kérnünk arra, hogy hangoztassák hangjukat, legyenek erőteljesek, és hogy mindez megjelenjen a tanács véleménye mellett is. Tehát ne csak a szakbizottságok szintjéről, hanem a legmagasabb politikai szintekről is fontos, hogy vélemények hangozzanak el, illetve az informális csatornákon is történjen a ráhatás. Hiszen a közvélemény ez szintén befolyásolja, politikai szempontból a közvélemény számára úgy tűnik mindez, hogy ez költséges, tehát fontos, hogy plusz fellépések is kiegészítsék mindezt, és erősítsék üzenetünket. Elnök, köszönöm szépen, zárjuk Szovalszki kolléga véleményét. A kollégákat szeretném tájékoztatni arról, hogy Schulz elnök levelet kapott a Vrihona Dáda és a Rivarúi vezetőitől, hiszen sürgős kérdésről van szó. A bizottság is szeretne szót kérni, elnézést, hogy nem vettem észre önöket. Digi Homot képviselem, a vízumpolitikai egységet. Én vagyok felelős a vízumliberalizációs javaslatért. Köszönöm szépen azt a támogatást, amit a javaslat kapcsán a kollégák elmondtak. A vízum munkacsoport ha amely 30 perc múlva kezdi el munkáját, a különböző vízummentességi e, javaslatokat egymás után fogja megvitatni, tehát ők ezt nem csomagként kezelik majd. Rögzítettük a jelentéstevő kérését, mi szerint vezessünk be egy mechanizmust, a folyamatos benchmarkok megvalósítását, illetve Ukrajnában a korrupció ellenes küzdelmet, illetve a jogállamiság megerősítését, illetve majd azon időszakban is, miután megadták Ukrajnának a régi vízummentességet. Ami a felfüggesztési mechanizmust illeti, ezzel kapcsolatban a Libe holnap bemutat egy jelentéstervezetet, Diaz Mera úr jelentéstevő. Jelentéstevő teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy az ukrajnai polgárok számára a vízummentesség megadását nem szabad késleltetni. A monitoring mechanizmus létrejötték például, tehát mi hamarabb fontos megadni a vízummentességet, hiszen a vízumliberalizációs cselekvési tervben rögzített standardoknak Ukrajna megfelelt. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést kérek, más irányba nézegettem, és elnézést, hogy nem vettem észre, hogy a DG Home képviselője itt van, és szót szeretnének kérni. Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 21-e. Tehát akik ezt ki szeretnék egészíteni javaslatokkal, 21-ig tegyék ezt meg. Átérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a földgezeletes biztonságának garantálása, az ITRA, az illetékes szakbizottság, és Zerius Wolski eh, kolléga a felelős a témáért az energiabiztonsági kérdésekért a néppárti csoportban. Mindenki megkapta az információs anyagokat, az érvelést, az indoklást, illetve annak fontosságát, hogy földgazellátás biztonságát megőrizzük, illetve különböző eh, diversifikációs intézkedések valósuljanak meg az energia a közösségi eh, országok számára. Ez meghatározó. Az elmúlt években előfordultak válságok, ezeket fontos elkerülni a jövőben. Most pedig eh, kérem Zárjó Szolszki kollégát, hogy részletesen tájékoztasson bennünket. Engedjék meg, hogy egy általános megjegyzéssel kezdjem. Az energiabiztonsági kérdés eh, az AFED-ben született 2007-ben, nem az ITRE-ben. 2007-ben eh, kezdett el ez a ház első alkalommal eh, foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, mint 2006-ban Oroszország elzárta az Ukrajna vezet, felé vezető gázellátást, korábban nem foglalkozott a parlament energiabiztonsági ügyekkel. Emlékeztetnék arra, hogy szakbizottságunk bűrója azt kérte, hogy az itre vel ez megosztott kompetenciába kerüljön, és ne pusztán véleményt készíthessünk a kérdésről. Második alkalommal eh, kérem a kollégákat, hogy eh, eh, legyenek egy kicsit csendesebben, akik beszélgetést folytatnak, Második alkalommal foglalkozunk egy energiabiztonsági rendelkezéssel. Első alkalommal, ez 5 éve volt, 6 éve 2010-ben az Európai Bizottságtól kaptunk egy javaslatot, amely messze volt attól, hogy tökéletes legyen, és a parlament jelentős mértékben javított ezen a javaslaton, módosította, megváltoztatta, és így egy sokkal jobb eszköz születhetett mindebből. Ez az a rendelet, amely felváltani hivatott a jelenlegi rendeletet a bizottságnak. Um, gratulálni szeretnék, hogy a második erőfeszítés sokkal um, sikeresebb volt. A mi feladatunk nem az, hogy jelentős mértékben megváltoztassuk ezt a rendelet tervezetet, és uh, nagy újításokat vezessünk vele. benne, Szeretnénk némileg javítani a bizottsági javaslaton, illetve ragaszkodnánk ahhoz, hogy ez ne híguljon fel. A javaslatot már így is számos kritika érte. A rendeletet üdvözöljük, a regionális együttműködésre, illetve a biztonsági mechanizmusokra összfontosít joggal. Fontos, hogy az Európai Unió jobban bekapcsolódjon az energetikai energiabiztonsági kérdésekbe, hiszen ez nem pusztán energetikai, hanem külpolitikai kérdés is. Ami a regionális együttműködést illeti, fontos, hogy ez megerősödjön, a gázellátás megszakítása szükségesé tette, fontos, hogy a fogyasztók nagyobb védelemben részesüljenek. De hát nagyon fontos éppen ezért a rendeletet javítani. Fontos a megelőző intézkedések és a sürgősségi terve kidolgozása. A bizottság, ha a tagországok nem reagálnak megfelelően, nagyon fontos feladata, hogy erősítse a szolidaritási záradékot, illetve a közös, a szükséges kockázat felmérési tervet is. Ebben a rendeletben meg szeretnénk erősíteni a diversifikáció stratégiai célját, az ellátási útvonalak diversifikálását illetően, egyelőre ez még nem megfelelő, illetve emlékeztetnék arra, hogy a közös beszerzéseknél eh, a folyamatok az Európai Tanács javaslatának megfelelően történnek. Az energetikai közösség tagországai fontos, hogy a 15-ös cikkeiben hogy megfelelően járjanak el. A külső fontosságú probléma, amit a véleményünkben felvetünk, az információ cseréhez kapcsolódik, a e, cégek közötti a kapcsolatos információ cserére. E, Képzeljük el a jelenlegi helyzetet, e, Putyin úr Juncker úrral találkozik, Putyin úr rendelkezik az összes szerződéssel, és előtte vannak ezek a szerződések, ő a Gazprom főnöke, az aztán mások alán Juncker úr el, előtte nincsenek a szerződések. Mi szeretnénk egy olyan szemét, aki bennünket képvisel EU-ként, szeretnénk-e egy ilyen szemét, aki gyenge pozícióban tud csak tárgyalni, a másik fél az asztal túloldalán ülő fél az energetikai kérdéseket, a gázellátást külpolitikai eszközként, fegyverként használja ellenünk, úgymond. Tehát fontos, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk, tehát fontos, hogy az információcsere eszközeit változtassa meg a szerződésekkel kapcsolatban az EU-s cégek számára a Gazprommal szemben. A bizottság javaslatot tett egy olyan mechanizmusra, amelyet én ellenzek. Azt javasolták, hogy az összes szerződés, amely 40%-et veszi le az importnak, egy adott ország esetében ez kerüljön áttekintésre. Nem logikus ez a lépés, nem logikus az, hogy egy EU-s gázpiacról beszélünk egyrészt, másrészt pedig egy olyan eszközt alkalmazunk, amely egy ország gázpiacára lett szabva, úgymond. Ez nem összeegyeztethető az Energia Unióról kidolgozott politikánkkal és filozófiánkkal. Azok a szerződések, amelyek 40% fölött képviselik az importot, Hát így csak a balti országok, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Románia mutatják meg a szerződéseiket, Németország, Hollandia, Franciaország pedig nem. Ezek óriási volumenű szerződések, viszont a fogyasztás 40%-a alatt vannak. És igazságtalan mindez így. Én azt javaslom, hogy a százalékos arányt egy abszolút számmal váltsuk fel. A közösségi joganyagban az ilyen típusú megközelítéseket alkalmazzuk, a versenyjog az Európai Unió kompetenciája és az Európai Bizottságé. Az összeolvasztásokat pedig úgy kell tekinteni, hogy abszolút számban mérjük mindezt, ez pedig ne a nemzeti fogyasztáshoz kapcsolódjon. So for all those reasons, I propose that it is 8 billion cubic meters as a measure. A 8 milliárd köbméter egy szintre helyezhetné az összes tagországot. és a relatív fogyasztási intézkedés a 40% olyan országok esetében legyen érvényes, amelyek energiaszigetet képviselnek, például a balti országok. A javaslat a 13-as cikkeit érinti, tehát összegzem következőket véleményünk szerint, és az én módosítóimban is megjelenik mindez, szeretnénk, hogyha regionális megközelítés kerülne alkalmazásra. Önök is tudják, hogy ezt számos fontos ország ellenzi, amelyek volt jelentős energetikai cégek állnak. Tehát fontos, hogy a fogyasztóvédelem definíciója harmonizált legyen, tehát a nemzeti érdekek ne állhassanak a regionális biztonság szempontjai felett. Nagyon fontos tisztázni azt, hogy semmely tagország nem alkalmazhat olyan definíciót, amely a regionális együttműködést veszélyeztet és megakadályozza ezt. Amennyiben a tagország egymás között a régióban nem tudnak megállapodni, fontos, hogy a bizottság lépjen, és fontos, hogy a bizottság beavaszkodhasson ebben az esetben a folyamatban. Úgy érezzük, hogy a jobb információ megosztás szintén meg kell, hogy erősödjön, ezt folytatnunk kell, illetve kérjük a bizottságot arra, hogy ambiciózusabb megközelítést alkalmazzon bizonyos tagországokkal szemben, amelyek ezt ellenzik. Szeretnénk, hogyha megerősödne az európai energetikai diplomácia. Hát 7 évvel ezelőtt 2007-ben a külpolitikai, energetikai kérdésekben ezt már egyszer elmondtam. Szeretnénk, hogy az Európai Unió erős alkudozó fél lenne, az EU-s fogyasztók érdekeit képviselni, illetve lehetővé tenni azt, hogy ne, ne legyen az ellátásban monopólium. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Now I give the... Köszönjük szépen Szárjus Volszki kollégának. Tonino Picula kapja most meg a szót, szintén elnyek jelentéstevőként. Tessék, Tonino. Smisao ovog zakonodavnog je jamstvo... Köszönöm szépen. A jogalkotási javaslatnak a lényege az volna, hogy egy garanciát képezünk arra, mi szerint minden tagállam rendelkezik megfelelő tartalékokkal, hogyha megszakad a gázellátás, illetve ha túl nagy a kereslet. Hat tagállam egyetlen egyik gázellátótól függ, ezért a gázellátás megszakítása nagyon nagy nehézségeket okozhat. Azonban nyilvánvalóan ez nem csak ezt a hat tagállamot érintené, hanem sok más tagállamot is veszélybe sodorna. Ezért mindenképpen úgy gondolom támogatandó a regionális együttműködés az Európai Unióban. A nemzeti válságkezelési tervek már nem elegendőek a helyzet megoldásához, hiszen az alap elgondolás mindenek előtt a szolidaritás alapelve, ezt kell követnünk, és ennek alapján a szomszédos országok nagyon nehéz válságok idején kisegíthetik más országok, kisegíthetik a szomszédaikat, segíthetnek a probléma megoldásában. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió részéről ez egy nagyon jó javaslat, amely teljes mértékben támogatni kell. Úgy gondoljuk másrésztről, hogy bizonyos definíciók esetében, fogalom meghatározások esetében pontosabban kell fogalmazni. El kell választani egymástól az egyesen feltételeket, a szolidaritás ö, körüli meghatározásokat, rendelkezéseket pontosítani kell. Fontos továbbá, hogy a régióbeli ö, tagállamok koordináljanak egymással. Zárásképpen nagyon jó, hogy az új javaslat erősíti az együttműködést a szomszédok között, és ezáltal gyakorlatilag hozzányerül az energia unió kialakulásához, Ezáltal nagyobb védelemben is részesül mindenki a határokon kívülről érkező veszélyekkel szemben, de mindenképpen a jövőbeni energiaunió szempontjait is szem előtt kell tartani. Köszönöm. Most az ECR elnyék jelentést tevője következik. Köszönöm szépen, mondja Demes Maker képviselő. Az energetikai váltás a zöld energiaforrások irányába, a fenntartható energiaforrások felé olyasmi, ahol továbbra is azért támaszkodnunk kell még bizonyos mértékben a foszilis energiahordozókra, mégpedig azokra a foszilis energiahordozókra, amelyek kevésbé, kevésbé ártalmasak a környezetre. A földgáz ilyen szempontból fontos, hiszen gyakran fűtésre használják különböző ipari létesítmények és a magánháztartások egyaránt. A múltban többször is előfordult, hogy hatalompolitikai játszma áldozatává vált a gázellátás. A keleti konfliktus, az Ukrajna és Oroszország közötti háború gyakran bizonytalanná tette a földgázellátást. A külpolitika itt nyilvánvalóan fontos szerepet játszik. Nagyon fontos az e- együttműködés, a koordinált együttműködés az egyes tagállamok között. Egyetértek ebben a jelentéstevővel. Nagyon fontos, hogy energiabiztonságot teremtsünk, helyeslem az energiaunióval kapcsolatos szempontokat is, Örülnék, hogyha sikerülne még néhány dolgot beemelni a jelentésbe. Három dologra térnék ki konkrétan. Először is be kell tartani az intézkedéseket. A növekvő gáz, földgáz kereslet nem lehet ok arra, hogy bizonyos nagy földgáz cégek visszaéljenek helyzetükkel. Másodszorban az Európai Bizottságnak síkra kell szállnia azért, hogy az Ukrajna és Gazprom közötti tárgyalások azt eredményezik, hogy az Ukrajnába irányuló földgáz szállítmányokat ne használják a jövőben politikai fegyverként. Nagyon fontos továbbá a szolidaritás és a bizalom, bizalom és az energiaunió erőssége ö, támogatása is. A bizottságnak mindenképpen csak azokat a azokat a kezdeményezéseket szabad támogatni, amelyek az Európai Unió jogszabályainak megfelelnek. Köszönöm. Köszönöm. Most Petrász következik. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Austravicius képviselő. Azt hiszem, végre rájöttünk arra, hogy az energiállátás a biztonságpolitika része. A politikusok most már végre nem kérdőjelezik meg ezt az elgondolást, bár azért még vannak néhányan, akik próbálkoznak ezzel. Ezért azt hiszem, hogy az Európai Unió részéről nagyon nagy és pozitív változás az, hogy végre elismeri, elismerjük az energiaellátást a biztonságpolitika részeként. Akár fogalmazhatnék úgy is, hogy az Európai Unió végre ráébredt ennek az igazságára, és végre helyes és időben érkező döntéseket hoz. Hogyha megnézzük az Európai Bizottság szövegtervezetét, akkor ebben sok technikai kérdés fordul elő, és Szárius Focki kolléga nagyon helyesen mondta, hogy nagyon technikainak tűnik a téma, bizonyos számítási módszerek, leírások, és így tovább. De a technikai kérdések mögött nem csak külpolitikai aspektusok rejlenek. Ez jóval túlmutat ezen. Látnunk kell, hogy az energetikában nem folytathatjuk az eddigi utat. Régen a nagy cégek, a nagy tagállamok játszották itt a főszerepet, mondván, folytathatjuk úgy, ahogy eddig, nincs szükség itt külpolitikai megfontolásokra, hagyni kell, hogy megköthessük az alkuinkat, ahogy eddig. Azt hiszem megérett az idő arra, hogy változtassunk ezen a hozzáálláson, és lépést tegyünk a Európai Energia Unió felé, és az egységesebb döntéshozatal felé. Mindkét oldalon változásokra van szükség, a kereslet és a kínálat oldalán is. A kínálat oldalán nagyobb koherenciára, a kereslet oldalán pedig összefogásra. Hogyha ezt a kettőt sikerül egymással párhuzamosan megvalósítani, akkor megalakulhat az úgynevezett energiaunió. Azonban ezen rendelkezések gyakorlati végrehajtásával kapcsolatosan nem vagyok túl derülátó. Mondok egy példát, északi áramlat 2. Az egyeztetések ellenére, az európai parlamenti viták ellenére, és annak ellenére, hogy végrehajtottuk a harmadik energiacsomagot, a az északi áramlat 2 esetében zajlanak a tárgyalások, technikai elégkészületek, és vannak olyan kereskedelmi cégek, akik versengenek a projekt gyakorlati végrehajtásáért. Szeretném, hogy az Európai Bizottság végre elkészítené a végső, illetve záró jelentését az északi áramlat 2-ről, illetve a harmadik energiacsomag végrehajtásáról. Nem szabad kivételnéként kezelnünk senkit, nem folytathatjuk az eddigieket, ami a nagy ellátókat illeti, hiszen ők az abban érdekeltek, hogy az Európai Unió politikai és energetikai szolidaritását megszüntessék. Néhány cég sajnálatos módon bizonyos tagállamok támogatásával megpróbálja az energiaunió koncepcióját megsemmisíteni. Szerintem nem szabad a szabályozás szintjét csökkenteni ezen a téren, sőt, szerintem érdemes lenne a földgáz ellátás mennyiségét úgy megváltoztatni, hogy az Európai Bizottság időben be tudjon avatkozni. Nagyra értékelem a szöveget, kollégák. Szerintem nem szabad a technikai megfontolások árnyékába állítani a geopolitikai és politikai megfontolásokat. Köszönöm. Köszönjük szépen, Teokárusz asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy szerintem jó a jelentés, nagyon jól körvonalazza azt, aminek meg kell történnie véleményem szerint. Két politikai paraméterre szeretnék kitérni, amelyeket egyáltalán nem vesz figyelembe a szöveg. Egyrészt Törökország azon munkálkodik, hogy alternatív lehetőségeket dolgozzon ki, és itt nem csak oroszországi szállíte, szállítmányokról van szó, hanem a földgáz, hanem arról, hogy a földgáz Törökországon keresztül érkezne az Európai Unióba. Tudjuk mindannyian, hogy ez mennyire veszélyes. A második dolog az a bizonytalanság, amely a fegyveres konfliktusokból származik. Fennáll a veszélye annak, hogy Törökország részéről itt nagyon nagy problémák merülnek fel, többek között az energia Európába szállításával kapcsolatban. Nagyon fontos Ciprust és szem előtt tartani, Cipruson nagyon jelentős földgáz tartalékok találhatóak, ezek akár 30 évig is biztosíthatnák az ellátást. Lényegében innen is származhatna az európai energia, elektromos energiát is nyerhetnénk Ciprusról. 2,3 milliárdot költöttünk arra, hogy az Európa és Izrael közötti energetikai kapcsolatokat és energetikai infrastruktúrát megerősítsük. Egyiptomi és ciprusi forrásokkal lefedhető lenne a kereslet igen jelentős része, egyelőre azonban az energia áramlása nem biztosított, mert Törökország továbbra is fenyegeti Ciprust, Nyilvánvalóan, hogyha ezeket a fenyegetéseket valóra váltaná az ország, akkor ez veszélyeztetné az esetleges energiaszállítmányokat. Köszönöm. De, madám, Sujca. Köszönöm szépen, a Sujca asszony jelentkezik. Hvala e, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy ma egy ilyen témáról beszélünk, pont amikor Juncker és Putyin úr találkozót tartanak. Minden esetre Támogatom ezt a véleményt, illetve szöveget, és Szerjus Volszki kolléga álláspontját. Van egy kérdésem, nem világos számomra egy dolog a módosítókból. 8 milliárd köbméterről van szó, egyfajta küszöbb értékként. Nem tudom, hogy hogyan alakult ki ez a számérték. Jó lenne hallani egyfajta magyarázatot erre vonatkozóan. Ez nyilvánvalóan technikai kérdés. Egyébként egyetértek azzal, hogy a regionális együttműködést meg kell erősíteni. Nyilvánvalóan szükség van arra, hogy szolidárisak legyünk egymással, hiszen hat olyan tagállamunk van, amely egyetlen egy ellátási forrástól függ. Meg kell erősíteni a koordinációt, és persze ezt a külpolitika kontextusában kell látni. Ami a nagy piaci szereplőket illeti, támogatom, hogy ne tört történjen visszaélés a piaci verseny eszközével. Mindenképpen meg kell felelni ezen a téren az európai jogszabályoknak. Egy dolog nem volt tehát világos, ez a 8 milliárd köbméteres számadat, amely a módosításban szerepel. Egyébként minden egyéb részét támogatom a szövegnek, és egyébként úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk a nagy piaci szereplőkre annak a döntésnek a meghozatalát, hogy hogyan történjen az ellátás. Úgy gondolom, ahogyan ön is elmondta, nagyra törőbb célokat kell megfogalmazni, jóval ambiciózusabbnak kell lennünk, mint eddig voltunk. Egyébként mindenképpen támogatom a bizottságot a változtatásokban és módosításokban. Köszönöm. A náš izvjestitelj Köszönjük szépen! Mindenképpen támogatom azt, hogy Szerjus Volszki kolléga magyarázza el, hogy mi is a helyzet ezzel a 8 milliárd köbméteres küszöbértékkel. A big contract of... Szép nagy a szerződés. ha van mondjuk egy 55 van egy 55 BCMS szerződésünk, ez kevesebb, mint 40% a német fogyasztásnak, ezt nem kell bejelenteni. De a kisebb szerződéseket litván, horvát, lett, észt szerződéseket, amelyek ugye kisebb volumenűek, ezeket be kell jelenteni, mert százalékosan átlépik a határt. Vajon az ország gázpiacát kell venni alapértékként? Mikor arra törekszünk, hogy európai gázpiacot alakítsunk ki, másrészt pedig miért csak a kelet- és közép-európai országoknak kell beszámolni a, a szerződéseikről? Az egyéb szerződéseket, amik sokkal nagyobbak, de az ország méretéhez később ki, kicsik, miért nem kell bejelenteni, ugye ezek általában nyugat-európai országok. Temeszmáker úr, igaza van, a verseny az nagyon jó kiindulási alap, tehát a gázpiacon is versenyre van szükség, úgyhogy az ön javaslatait mind be fogom venni a jelentésbe. De van itt egy pár párhuzam is, az Európai Versenyhivatal, a DG Comp, akkor szokott belépni, amikor a szerződés vagy az összeolvadás egy bizonyos határt meghalad, tehát x milliárd eurót, ezáltal az Európai Uniós szerződéseket nem egyformán nem egyformán, próbálják egyformán kezelni, viszont ha van egy 40%-os határ, akkor nem kezeljük egyformán az összes szerződést. Norvégia, Oroszország, Katar, Peru, Líbia. Mit olvasok? Nos, azt hiszem, hogy ez itt a megfelelő határt. Ez így kell összehasonlítani. De azt sem szeretnénk, hogyha elárasztanánk a bizottságot az összes lehetséges szerződése. Bár kérdésem a bizottsághoz, hogy tényleg meg kell nézni az összes szerződést? Lehet ez szépen lehet ezt szépen elraktározni, de hogyha ezt tárolják, akkor akkor veszik elő, amikor jólnak látják. Éppen ezért azt mondjuk, hogy a szerződés mérete legyen a lényeges, és ezáltal úgy gondolom, hogy egyelő bánásmódban részesítjük az összes szerződést, tehát ez legyen a kiindulási alap, ne a, nem a százalékos arány, illetve átláthatósági egyezményre van szükség a kormányok között. Erről már egyébként megvan a elvi megállapodás, de ez nagyon fontos. De még fontosabb lenne, hogy nem csak a, ha ne csak a kormányok között lenne ilyen, hanem a különböző vállalatok között is, gáz cégek között is. És ezt a Putyin-Juncker párhuzamot, vagy el, szenáriót ne, ne feledjük el, Putyin mindent tud mindenkiről, hogy ki milyen áron, kivel mit tárgyalt le. Juncker viszont semmit nem tud ebből, csak találgathat. Ezt az aszimetriát kell tudni megszüntetni, hiszen ez káros számunkra. És azt is ki kell javítani, amit a bizottság javasolt, ott a felszínen van egyfajta átláthatóság a szerződésekre vonatkozóan, de valójában a fontos szerződések fedve maradnak. Csak egy bizonyos részét mutatják meg ezeknek a szerződéseknek. Egyébként mellesleg a közel a, a, a, a keleti és közép-európai országokat ez hátrányos helyzetbe hozza az ő versenytársaikról mindenki mindent tud, de ők nem tudnak semmit mások versenytársairól. Tehát a helyzet aszimmetrikus. A gazdasági integráció, az EU gazdasági integrációnak eh, egyik alapelvét nem teljesítjük, tehát hogy a gazdasági szereplők egyenlő bánásmódot élveznek, és egyenlő feltételek mellett eh, versenyezhetnek. Csak akkor lehetem ezt így folytatni, hogyha továbbra is kiállunk amellett, hogy legyenek energiaszigeteink, mint például a balti államok. De ne feledjük el, hogy ez alapvetően ellentmond az Energiaunió filozófiának. Azt mondjuk, hogy legyen egy közös energiauniónk, közös energiapiacunk, utána viszont létrehozunk ilyen szigeteket, ez megmagyarázhatatlan. Ez csak akkor működik, hogyha bizonyos szerződéseket megmutatunk, másokat pedig elfedünk. Köszönöm. Elnök, köszönjük ezt a világos magyarázatot. Szerűs Volszki úr, kollégák, a módosítók beterjesztésének határideje holnap van, déli 12 órakor. Következik a tízes napi rendi pont. A tagállamok és a harmadik országok közötti megállapodások energia témában. A jelentéstevőnk Edward Kukán, az ITRE, az Illetékes Bizottság. Most erről a véleménytervezetről beszélünk, az első eszmecsere, tehát információ csere a téma. Fukán úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Andrej. Arról van szó, hogy a kormányközi megállapodásoknál, energetikai megállapodásoknál, hogy fog kinézni a jövőben az információ cserem, a korábbi megállapodást modernizáljuk ezzel, vagy frissítjük fel ezzel. Szerintem a bizottság javaslat ebben a témában elfogadható megfelel a parlament álláspontjának, amelyet tavaly decemberben fogadtunk el az Energiai Unió stratégiáról. Abban a jelentésben, azt kértük, hogy az Európai Bizottság álljon a sarkára, amikor is ilyen tárgyalásokban vesz részt. Erről, ez vonatkozik az ex ante értékelésekre, tehát mielőtt még aláírnák az egyezményeket. A jelenlegi jogszabályok értelmében, amikor a bizottság ex post értékeléseket végez az ilyen kormányközi megállapodásokkor, akkor látható volt, hogy képtelen a bizottság arra, hogy a megállapodásokat megfeleltesse az EU-s jogszabályoknak. Hát ez nem szabad megtenni, amikor arra törekszünk, hogy egy működőképes energiauniót építsük. Nézzük részletesebben a javaslatot. A jelenlegi javaslat nem csak kormányközi megállapodásokra vonatkozik, hanem a nem kötelező érvényű eszközökre is. Ezek lehetnek különböző megállapodások vagy politikai nyilatkozatok, a kereskedelmi megáll, vagy szerződések, vállalatok közötti szerződések nem szerepelnek itt, azokra más jogszabály vonatkozik. Tehát a bizottság javaslat legfőbb elemeivel egyetértek. Mire gondolok konkrétan a tagállamoknak, tájékoztatni kell a bizottságot arról, amikor ilyen tárgyalásokat kezdenek, és azok alakulásáról is folyamatosan tájékoztatni. A kormányközi egyezményt a bizottságnak elérhetővé kell tenni, hogy ellenőrizzék, hogy megfelele az EU-s jogszabályoknak. Tehát ezt ex ante kell megtenni, mielőtt aláírják a tagállamok ezeket. Arról is tájékoztatni kell a bizottságot, hogy harmadik országokkal milyen nem kötelező érvényű megállapodásokat kötnek. Ami a véleményt illeti, két dolgot hadd mondjak el. szeretnék bizonyos dolgokat kiemelni. Nagyobb átláthatóságra kell törekedni, tehát az energia megalapodásoknál legyen nagyobb az átláthatóság, és a bizottságnak a bizottságnak garantálni kell tudni azt, hogy a bizalmas információ bizalmas marad. Aztán meg kell vizsgálni azt, hogy az EU-s jogszabályoknak megfelelnek ezek a megállapodások, de figyelembe kell venni az EU energiabiztonsági stratégiáját is. Tisztelt kollégák, várom az elképzeléseiket, a gondolataikat, ötleteiket. Holnap délben van a módosítók benyújtásának határideje, úgyhogy még mindig van 25 és fél órájuk, hogy ezt megtegyék. Elnök, köszönöm, Edvard. Bárhova is, bármiről is beszélünk, Antonio Picula mindig árnyék jelentéstevő. Köszönöm. Nagyon jó, hogy árnyék jelentéstevőként az árnyékból ki-kitekintek, így, hogy ön vezeti az ülést. Nem az bokó ide, Három fő probléma miatt kell erről a javaslatról ma beszélnünk. Egyrészt nincs ex ellenőrzés, és nem tudunk részt venni a tárgyalásokban, másodszorban a nem megfelelően működő megállapodások esetében nincs orvoslati lehetőségünk, és harmadsorban a jelenlegi tárgyalások nem elég átláthatóak. A kormány közé megállapodásokat emellett nyilvánvalóan összhangba kell hozni az európai jogszabályokkal. Az ex post intézkedések eddig nem vezettek emellett a megállapodások megváltoztatásához sem. Nincs konszenzus körül, hogy hogyan lehetne ezen a téren változást elérni. Mindenképpen támogatom azt, hogy biztosítani kell a megfelelő információ áramlást, és valamiféle jogorvoslati lehetőségre is szükség van, hogyha a megállapodás végül nem mutatkozik összhangban lévőnek az európai jogszabályokkal. Fontos lenne, hogy az Európai Bizottság megfelelően folytassa le a tárgyalásokat, és nem szabad lelassítani a határidők révén a különböző folyamatokat sem. A harmadik országoktól nyert energia eh, ellátás, energiaforrások nagyon fontosak az energiabiztonság megteremtése szempontjából, ezért fontos a nagyobb átláthatóság az érintett országokkal folytatott tárgyalásokra vonatkozóan. A fenntartható, versenyképes és megfelelő energiaellátás a fogyasztók számára egy elérhető cél, hogyha az energetikai és a külpolitikai, valamint kereskedelmi politikáinkat összhangba hozzuk. Végül a harmadik országokkal kötendő megállapodások még mindig a realitások részét képezik, ezekre szükség van, hiszen az EU energiát importál. Emellett azonban mindenképpen fontos, hogy továbbra is növeljük az energiahatékonyságunkat, és az energetikai függetlenségünket. Köszönöm, hogy látom, más nem jelentkezett. Jól látom? Igen. Bizottság, ők sem szeretnének hozzászólni. Nincsenek is itt. Jó, hát akkor Edward. Ó, játszák nem láttalak. Mindennel egyetértek, ami elhangzott. Csak egy dolgot hadd mondjak. A kormányközi megállapodások szokták megelőzni a vállalatok közötti szerződéseket. A két dolog tehát összefügg. Az előbb beszéltem tehát a, szerz, a vállalatok közötti szerződésekről, most pedig Edward beszél a kormányközi megállapodásokon. Minél jobban szabályozzuk ezt a mostani témát, annál kevesebb titkos megállapodás lesz a vállalatok között. apolitikus szerződések nincsenek, egyszer talán lesznek, jelenleg minden, jelenleg mindent átsző a politika. Sőt, az is elképzelhető, hogy geopolitikailag vannak ezek a dolgok megtervezve. Tehát minél világosabban szabályozzuk ezeket a megállapodásokat, annál jobb. A második dolog, el kell kerülnünk azt a negatív helyzetet, hogy például a bizottság megkérdőjelezi a bulgár Gazprom déli áramlat szerződés. De ez más, ez csak egy példa más tagállamokat is mondhatnék. Tehát a megelőzés a cél, hogy minél átháthatóbbak legyenek ezek a szerződések. Ezek a Egyébként ide tartoznak olyan dolgok is, amik formálisan nem kormányközi megállapodások, Memorandum of Understanding, vagy egyéb nyilatkozatok. Ezek formálisan, mondom, nem kormányközi megállapodások, de elképzelhető, hogy súlyosabbak politikai szempontból, mint maguk ezek a megállapodások. Ezzel kapcsolatban a bizottsági javaslat elég szerény. Azt mondanám, hogy a parlament függetlenül attól, hogy pontosan milyen legális jogi státusza van ezeknek a megállapodásoknak, ezeket szabályozzuk, és legyenek ezek bejelentés kötelesek. Köszönöm. Jacek, Edvard, összefoglalát. Igen, egy mondat. Köszönöm Jacek véleményét egyértelmű, hogy a két dolog összefüggése, minél világosabb a kormányközi megállapodások szabályozása, annál jobb a helyzet a szerződéseknél. Még egy dolog, a különböző megállapodások vagy politikai nyilatkozatok. Most erre is vonatkozik ez a mechanizmus, de végül is meg lehet ezt fogalmazni világosabban is, ezt megfontolom. Köszönöm, Edvard, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk a tízes napi rendi pontot. Holnap van a módosítók benyújtásának határideje. Következő napi rendi pontunk elvileg zárt ülés keretében történik, úgyhogy most rövid technikai szünet következik, aztán Natalia Apostolova asszony látogat ide, a koszovói EU delegáció frissen kinevezett vezetőjéről van szó, és kérem mindazokat, akik nem tartózkodhatnak itt a zárt ülésen, hogy hagyják el a termet. És aztán majd visszatérhetnek a következő napi rendi pont, az úgy fél tizenkettő körül lesz, akkor Szelehát Indemirtással fogunk egyeztetni, aki a HDP párt társ elnök, és az lesz ugye a ma délelőtti ülésen az utolsó napjelni pont, tehát 10 perc szünet, és aztán folytatjuk a koszovói delegáció vezetőjével. párt képviseletében ő társelnök. Dear colleagues, let us continue uh, with the item 12. Kedves kollégák, folytassuk a következő napi rend szerint a munkát. Szelahattin Demirtással következik eszmecsere. A HDP török párt társ elnöke ő. Engedjék meg, hogy először is üdvözöljem Demirtás urat, asszisztenseivel és munkatársaival együtt itt az AFED-ben. Nem a súr, az elmúlt hónapokban Törökországban a törökországi fejleményekkel sokat foglalkozott az Európai Parlament a FED szakbizottsága, illetve a plenáris ülésen is többször előkerült ez a téma. Nyomon követjük a törökországi fejleményeket biztonsági szempontból is, politikai szempontból is, illetve a menekült válság és a migránsválság is természetesen foglalkoztat minket, de odafigyelünk a törökországi belügyi válságra is. Ezért nagy érdeklődéssel, nagy figyelemmel hallgatjuk majd az ön helyzet értékelését. A Nagy Nemzeti Nagygyűlés, nagygyűlés a török alkotmányt módosította, amely azt jelenti, hogy a képviselőket, képviselőktől megvonhatják a parlamenti mentelmi jogukat a múlt héti plenáris ülésen az európai parlamenti képviselők elítélték ezt a helyzetet, és Hán biztos úr is megtette ezt. Nagyon sajnálatos fejleményeket tapasztalunk Törökországban. És aggódunk, aggódik a biztos úr is a törökországi jogállamiság helyzetével kapcsolatban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ő már ellátogatott ide, hiszen nagyon Fontos az, hogy eljött egy igazi hiteles forrás, és, személy, és személyesen be tud számolni arról, hogy mi is történt Törökországban. Aztán természetesen az is nagyon fontos, hogy hogyan alakul a vízumentességről szóló tárgyalás sorozat, a migráns válságot hogyan kezeljük, hogyan lehet a keletről érkező migránsokat valamilyen ellenőrzött formában kezelni. Nem írtas úr 10-12 perc, perce van, utána pedig kérdéseket fognak önnek feltenni a képviselők, és aztán azokra válaszolni fog. Az is körülbelül 10 perc lesz. 25-ös csatornán található a török tolmácsolás parancsolja nem írt Çok teşekkür bu olan... Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért. Az külügyi bizottság eh, nyomon követi, mégpedig nagyon nagy részletességgel nyomon követik a törökországi fejleményeket. Én most részletesen be fogok számolni a helyzetről. Szeretném elmondani először önöknek azt, hogy mit gondolok a jelenlegi, legutóbbi fejleményekről, illetve hogy a jövőben mire lehet számítani. Törökország egy rendkívül politikai helyzeten megy keresztül. Ez egyáltalán nem normális helyzet, mert teljes mértékben felfüggesztették az alkotmányt a politikai kifejezési lehetőségeket blokkolták, és nap mint nap korlátozzák a szólás és a média szabadságot, a sajtószabadságot. Gyakorlatilag um, egy pártrendszer van, illetve Erdogán uh, vezető kezében összpontosul az összes hatalom. Mindezeknek a problémáknak vannak történeti vagy történelmi okai is. Nem egyik napról a másikra alakult ki ez a helyzet. Nagyon komoly demokratikus problémáink voltak a köztársaság kialakítása óta, tehát nem Erdogán felelős az összes problémáért, de Erdogán és az AKP kormány semmit nem tett azért, hogy az elmúlt években megoldják ezt a problémát, sőt, súlyos vitották a helyzetet. Például két évig tartott a béke folyamat, ez elvileg Törökország javát szolgálta, a tűz, tűz szünet alakult ki, de aztán Erdogan úr úgy érezte, hogy szavazatokat veszíthet ezzel, és ezért leállította a béketárgyalási folyamatot, és ezáltal ismételten kitörtek a különböző konfliktusok, a kur területen szörnyű állapotok uralkodnak, vannak olyan területek, ahol kijárási tilalom van, több mint fél éve. Egyes régiókban mondom, a katonaság tankokkal és ágyukkal vonul fel. Vannak olyan városok, amelyeket megtámadtak. Rengeteg ember, körülbelül fél millió menekült és nagyon sokan életüket is vesztették a PKK-tól, vagy civil erőktől is. Erdogan nem hajlandó arra, hogy ismét leüljön a tárgyalóasztalhoz, nem hajlandó folytatni a békés tárgyalást, nem akar tárgyalásos megoldást. Hiszen neki megfelel ez a konfliktus, a politikai céljait jól szolgálja. A Törökországon belüli háború a nacionalista érdekeket táplálja, és pontosan ezen hazafias vagy nacionalista, ezekre a nacionalista érzésekre appellál um, Erdogan. A mentemi jog megvonását uh, sem szabad elszigetelten vizsgálni, ez Erdogán stratégiájának része. A mentemi jogunkat megvonták, és ez egyértelműen sérti az alkotmányt, az alkotmányt módosították, és ez alapján azt sem áll jogunkban, hogy a, a, azt sem áll jogunkban, hogy az alkotmánybírósághoz folyamodjunk. Tehát a módosítás egyik része erre is kitér, nem szólíthatjuk meg az alkotmánybíróságot. A HDP párt a HDP pátra nagyon súlyos ez, súlyos csapást mér ez. A pártunk képviselő jelen körülbelül 600 pert fognak majd indítani, csak az én személyem esetében 93 ilyen per lehetőségéről van tudomásunk, jövő héten kezdődnek ezek a perek. A frakciónk úgy döntött, hogy az ügyész kérésének nem teszünk eleget, tehát nem fogunk tanúskodni, nem fogunk nyilatkozatokat tenni, mert a mentem jogunkat úgy mondták meg, hogy ezzel megsértették a török alkotmányt, az ügyészeket egyébként egyértelműen Erdogán utasítja, tehát az ő ellenőrzés alatt állnak. Az ügyész tehát csak úgy az, az ügyész csak úgy beszélhet velünk, hogyha a rendőri erők erővel oda visznek minket a tárgyalóterembe. Egyébként lesz egy közös védőbeszédünk, minden egyes HDP képviselőnek lesz egy közös politikai beszéde, védőbeszéde, tehát a jogi kérdésekre nem fogunk kitérni, és semmilyen kérdésre nem fogunk válaszolni elképzelhető természetesen, hogy mindannyiunkat börtönbe zárnak. Egyébként eléggé tragikomikus az, hogy milyen kérdésekben fognak minket perbe. Alapvetően a szólásszabadságról vonatkozó nyomozati ügyek vannak. Mondom, ellenem 93 ilyen indult, vagy fog indulni. Én egyébként elolvastam mind a 93 esetben a dokumentumot. Jogi szempontból katasztrofális, ahogy ezek a dokumentumok kinéznek. 2008-ban például egy ünnepség sorozat alkalmával azt mondtam, és most a következőket mondtam, a békéhez való legrövidebb út Öcsalánon keresztül vezet, ez a legrövidebb út, a testvériséget és a barátságot már régóta kérjük, évek óta nem szeretnénk vért ontani, párbeszédre van szükség, a kurdok és a törökök nem kell, hogy ezt a fájdalmat átérezzék. Most pedig arra vádol, azzal vádolnak, hogy egy terrorista szervezetet támogattam tehát a szólás szabadságot veszik el tőlem. Van vele egy másik példa. Az egyik nagy török városban, Kajszériben a HDP párt épületét megtámadták a rasszisták. Kárt szenvedett az épület, leégett. Panaszt nyújtottunk be, a a város rendőri hivatalában, rendőrkapitányán, kapitányságán benyújtottunk egy feljelentést, de azt válaszolták, hogy azt válaszolták nekünk, hogy nem fogják kivizsgálni az esetet. Mi ugyanis azzal álltunk, azzal a problémával álltunk elő, hogy nem védték meg például tűzvédelmi szempontból eléggé az épületet. Ők erre, a rendőrség erre azt válaszolta, hogy miért tüntetjük fel rossz fényben azt a szemét, aki a tűzvédelmi kérdésekért felelős volt a rendőrségnél. Még egy példa. Egy választási kampányban kurdul szóltam fel, a kurd az én anyanyelvem, az ügyész nek semmi gondja nincs a beszéd tartalmával, de szerinte az mindenképpen bűncselekmény, hogy kurdul beszéltem. Így aztán azért fogtak vádba, mert kurdul szólaltam fel, szólaltam fel. Azt mondtam kurd nyelven, hogy a kurdoknak joga van az oktatáshoz. Ezzel vádolnak, mondom, Körülbelül 600 ilyen vádunk van, mind a 600 vád a szólásszabadsághoz kapcsolódik. A mi képviselőink nyíltan nyilatkoznak, úgyhogy szégyen az, hogy ezért perbe fognak minket, ezért üldöznek minket, és mondom, van arra esély, hogy börtönbe küldenek minket. Engem személy szerint, mint ahogyan már elmondtam, 400 68 év fogvatartásra ítélhetnek elvileg a perek alapján. Nagyon egyszerű lesz Erdogan dolga, ugyanúgy, ahogy Hitler esetében is volt. Erdogan lesz lassan az egyetlen hatalmon lévő személy. A kurd parlamenti képviselők jelenléte ezért is kulcsfontosságú a török parlamentben, mert mi leszünk azok, akik meg tudják majd állítani Erdogán urat. Történelmi jelentőségű pillanatokat élünk tehát Törökország jövője szempontjából. Azt gondolom, hogy egy ilyen időszakban mindenképpen nagyon határozottan kell az ellenzéknek fellépnie, ez elengedhetetlen a béke és a stabilitás szempontjából, de nem csak a törökországi béke miatt fontos ez, hanem a szíriai béke, béke miatt is. Hogyha Törökországban béke van, béke lehet Szíriában is, de enélkül nem. Tehát a törökországi stabilitás teszi lehetővé Szíria stabilizálását is. Hatalmas kihívást jelent számunkra manapság a menekültválság, a török szír kapcsolatok pedig közvetlenül összefüggnek a menekültválság kezelésével, megoldásával. A szíriai kurd területeken Lehetséges a stabilitás, de ehhez szükség van Ankara támogatására. Erdogan nem hajlandó a szíriai kódokkal együttműködni, ezért továbbra is instabil a régió. Ugyanakkor Szíria északi részén nagyon gyorsan helyreállhat a stabil helyzet, Hogyha ez megtörténik, akkor a legtöbb menekült vissza tud térni, hiszen lesz egy biztonságos zóna a szérek számára, a menekültek tehát akkor vissza tudnak majd térni a hazájukba. Az ottani kurd hatóságok szintén hajlandóak befogadni az összes szíriai kurdot, a menekülteket, a más etnikumhoz tartozókat is hajlandók befogadni. A menekültválság szempontjából nézve tehát mindenképpen nagyon fontos a törökországi békefolyamat. Hogyha nem teszünk a törökországi probléma megoldásáért, akkor a szíriai problémára vonatkozó megoldási kísérletek is meddők lesznek. Erdogán a menekültügyi válságot használja fel, ezzel zsarol másokat. Alternatív megoldásokat kell találnunk azért, hogy elvegyük tőle ezt az eszközt, ezért a demokratikus erőket nagyobb mértékben kell támogatni Törökországban, és a törökök és kurdok közötti béke folyamatot újra meg kell erősíteni, lendületre van szükség, és Szíria északi részén pedig egy biztonsági zónát kell létrehozni a kurdok vezetésével. Ez kulcsfontosságú. Hogyha ez megtörténik, akkor véleményem szerint bizonyos problémákra ez megoldást jelenthet. Hogyha az Európai Parlament határozottabban tudna fellépni, például közvetítőként a törökországi kult probléma megoldása kapcsán, hogyha például az Európai Parlament egy delegációt küldhetne, amely közvetítő szerepet vállal, akkor ez megkönnyítené a helyzetünket. Nagyon hasznos lenne a számunkra, hogyha ezt a békefolyamatot újra elindítanánk, felgyorsítanánk. A jövő héttől fogva kollégáim és én akár már börtönben lehetünk, Szükségünk lesz az önök támogatására, az önök szolidaritására. Semmiképpen sem akarjuk elhagyni a hazánkat. Előfordulhat, hogy börtönbe zárnak bennünket, akár évekre, de nem vagyunk hajlandóak még így sem elhagyni a hazánkat, mert úgy gondoljuk, hogy a béke érdekében lépünk fel az országba, Hogyha nemzetközi szolidaritást és nemzetközi támogatást tapasztalunk, akkor ez még inkább megerősít bennünket ebben a szerepünkben. Ez is egyfajta ösztönző lehet a számunkra, hogy mi magunk is tovább harcoljunk a békéért és a demokráciáért. Várhatók a problémák az EU és Törökország között is. Erdogan tegnap beszédet tartott, amelyben elmondta, hogy az EU-s bírálatok tükrében újra felülvizsgálja a megállapodást. Ezzel azt mondja gyakorlatilag, hogy felmondhatja az együttműködést az EU-val. De ez nem csak egy politikai pártot érintő probléma, nem csak egyéni személyeket érintő probléma. Nem gondoljuk, hogy Erdogánnak kellene döntenie arról, hogy felmondja-e az együttműködést az EU-val, avagy sem. A tárgyalások is meggyengítenek bennünket, hiszen a csatlakozási tárgyalások révén mi is meggyengülhetünk. Illetve a tárgyalások megszűnt esetén mi is meggyengülünk. A demokrácia szempontjából mindenképpen káros lenne, hogyha az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatok megszakadnának. Mindenképpen fontos, hogy az EU-török kapcsolatok tovább fennmaradjanak a kopenhágai kritériumok tükrében és az európai értékek tükrében. Úgy gondolom ez kulcsfontosságú. Köszönöm szépen, most pedig várom a kérdéseiket. Nagyon szépen köszönöm Demértes úrnak. Kedves kollégák, mielőtt megnyitom a vitát, szeretném a megértésüket és az együttműködésüket kérni. Közel 15-en jelezték, hogy szót kérnek. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek egy percet tudok adni, ezért is kérek mindenkit, hogy fogalmazon nagyon röviden és pontosan, hogy mindenki feltesse a kérdéseiben értes úrnak. Péri asszony a jelentéstevőnk, Jánész úr delegációvezetőként talán ön is szót kér. Nem kér szót? Nem most, csak kérem jelezze, hogy kérem majd szót, vagy sem. Jó, Pirikati az első jelentéstevőként, és utána Kefalo Jenny Szóra delegáció vezetőjeként. Kérek mindenkit, hogy egy percig beszéljen, megpróbálok majd igazságosan eljárni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Demirtes úrnak, hogy eljött és elmondta a történetét. Szolidaritást kért, A parlament igen nagy többsége nagyon kritikus a törökországi eseményekkel kapcsolatosan, nagyon kritikus ilyen sok parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztése miatt is. Tudjuk persze, hogy főként a HDP áll a célkeresztben. Hogyha az elkövetkezendő hetekben önök, illetve ön és a kollégái börtönbe kerülnek, akkor a vízem liberalizációt semmiképpen sem tudjuk majd elfogadni. Úgyhogy azt hiszem, a szolidaritás megvan, és meg is lesz továbbra is, azokkal a képviselőkkel, akik harcolnak a szólásszabadságért. Még akkor is, hogyha nem értünk egyet azzal, amit önök mondanak, önöknek parlamenti képviselőként joguk van a szólásszabadsághoz, illetve főként képviselőként van joguk ehhez. Ami a délkeleti országrészt illeti az ott uralkodó helyzetet, szeretnék többet hallani az ottani helyzetről, és egy utolsó dolog, egy nagy többség itt a parlamentben úgy gondolja, semmivel sem igazolható, valaki erőszakhoz folyamodik, semmivel sem igazolhatók a terrorista támadások. Tudom, hogy ezzel ön is egyetért. Kérem, mondja el, hogy önök hogyan próbálják a PKK-t meggyőzni arról, hogy tegyék le a fegyvereket. Köszönöm. Köszönöm, Kefalo Jánisz képviselő. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretettel üdvözlöm Demitás urat itt a körünkben. Nem is tudom, hogy hogyan tudott eljutni egyáltalán ide Brüsszelbe, el tudom képzelni, hogy ez nem lehetett egyszerű. Felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg a kollégái is elutazhatnának ide, Brüsszelbe, hogy tájékoztassanak bennünket a helyzetről. Egy stabil Törökországra van szükségünk, ez azt jelenti, hogy Törökországban stabilitásra van szükség, de az egész régióban is. A vita, a párbeszéd, az együttműködés, ezekre mind-mind szükség van. Az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülése alkalmával szavazott egy jelentésről, amely a török parlament 136 képviselőjének a mentelmi jogának a felfüggesztéséről szól. Nagyon nagy gondok vannak, ami a parlamentáris vegyes bizottságot illeti. Két delegációs út lenne elvileg júliusban, két ilyet terveztünk, de felmerült bennünk a kérdés, hogy vajon ez valóban ö, megvalósítható-e, illetve hogy ezzel hozzájárulhatunk-e egyáltalán az önök helyzetének javításához. Minden rendben van a tolmácsolással, kérdezi az elnök. Az, önce, az önceki çeviri yaptınız mı? Alamadım ben çünkü. Nem tudtam hallgatni az előző felszólalást, a tolmácsolás nem működött. Ben duyuyor mu Türkçe çeviri? Esetleg meges, megismételhetné az előző felszólaló, mert nem hallhattuk a tolmácsolást. Most működik, úgy tűnik a tolmácsolás. Please, but Rendben, hát akkor ismételje meg, de most akkor a rövidebb verziót legyen szíves elmondani csak néhány másodpercet kap. Tehát szeretettel üdvözöm Demértes urat. A kérdésem az volt egyrészt, hogy egyáltalán hogyan sikerült neki eljutnia ide hozzánk Brüsszelbe. Ugyanis abból indulunk ki, hogy a pártbéli kollég, ugyanis azt szeretnénk, hogyha a kollégái is el tudnának jönni ide a parlamentbe, vagy beszámoljanak a törökországi eseményekről. Fontos számunkra a stabil Törökország, a törökországi stabilitás, ez fontos az együttműködés a párbeszéd szempontjából, és fontos az is, hogy az egész régióban stabilizálódjon a helyzet. A múlt héten elfogadtunk egy állásfoglalást, és a szavazás eredménye azt mutatta, hogy mindannyiunk számára világos, hogy nagyon nehéz, rögös úton haladnak a demokrácia felé. Gondok vannak az EU-török parlamenti vegyes bizottsággal. Nehéz a helyzetünk, mert nehéz az együttműködés a törökországi parlamentbeli kollégákkal. Nagyon nagy a változás, és sajnos nem a demokrácia irányába halad az ország. Alkotmánymódosításokra kerül sor, és ezek nagyon problematikusak. Köszönjük szépen, Zomer asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Én is örülök annak, hogy itt van Demetres úr dilemmában vagyunk, ezt ön is tudja, nagyon nehéz a helyzetünk. Egyrészt itt van az EU-Törökország megállapodása, amely természetesen fontos az EU számára, és Erdogan nagyon nagy nyomást gyakorol ránk a menekült válság miatt. Másrésztről persze segíteni szeretnénk a török ellenzéknek, hiszen elfogadhatatlan számunkra itt Európában az, amit a kormánypárt is Erdogan csinál. Ön mit javasolna? Lényegében a csatlakozási tárgyalásokat meg kellene szakítanunk. Ez nem jelenteni azt, hogy az egyeztetéseket teljesen megszakítjuk, megszakítjuk a kapcsolatokat, de hát Erdogan a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy Törökország visszafelé fejlődjön. Ezért úgy hiszem, hogy sok kolléga itt a parlamentben időközben már tanácstalan. Ahogyan mondtam, ön nagy reményekkel fordul felénk, parlament felé. Mi világosan megfogalmazhatjuk a véleményünket, nekünk nem kell diplomatikusnak lennünk, úgy, mint például a tagállami képviselőknek, de másrésztről gondoskodnunk kell arról, hogy az ország megfeleljen a kritériumoknak, és ahogyan Pirikat is mondta, a jelenlegi körülmények között még a vízumliberalizációt sem szavazhatnánk meg. Köszönjük, López képviselő. López. Muchas gracias. Eh bienvenido al Parlamento, esperamos que... Üdvözöljük itt a parlamentben. Reméljük, hogy mindenki elismeri majd az ön szerepét, illetve az ön pártját. Remélem, hogy sikere lesz a jövőben, és ne felejtj el, hogy szolidárisak vagyunk azzal, ami jelenleg történik önnel és a pártjával, a mentemi jogok megmonásával kapcsolatban. Számukra tehát ezt jelenti a mai látogatása. A kurt párt a kurd lakosság helyzetéről beszélt. Kérdésem, hogy hogyan vélekedik az EU Törökország, az EU-Törökország megállapodásról. Mi elég sokat beszéltünk erről az elmúlt hetekben, hónapokban. Mi nagyon komolyan kritizáltuk Erdogán fellépését, de kérdésem az, hogy belülről hogyan, milyen hatással van ez az egyezmény Törökországra, értem még szeretném tudni azt is, hogy hogyan vélekedik a törökországi nők helyzetéről. Köszönöm, Teokárosz asszony. Madame Teokárosz. Teokárosz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értesül. Jelenleg az a helyzet, hogy a kurdok népítás áldozatai, és ön elmondta, hogy nagyon sok menekült van, ezer áldozat, még mindig üldözik a kurd népet, és a kurd lakosság a török lakosság nagy arányát teszik ki, Törökországban nagy az arányuk, kritikusan nézzük Erdogánt és Törökországot, hiszen nincsenek intézkedések eh, mindez, mindezek megakadályozására. Tehát ez az első kérdésem. Tehát a kurdok 25%-át teszik ki a török lakosságnak. Törökországot úgymond esetleg szövetségként elfogadnák-e törökök és a kurdok egymás között, Isztambulban is vannak a kurdok. Kiúcsuk úr, köszönöm szépen Demártás úr látogatását, régóta követem törökországi eseményeket, és nem értek teljesen egyet mindezzel, amit ön mondott. Ami a kurdok jogait illeti, a választási kampányokon a törökök, a kurdok fel szólalhatnak. 15 éve ez még nem lehetett, lehetett volna. Kurdok számára is számos jelentős beruházás valósult meg. Mi történt tulajdonképpen? Nem értes úr, meg szeretném kérdezni önt arról, hogy az önök pártja mikor válik majd szekuláris pártá, amely az etnikai kisebbségek jogait megvédi. Én bolgár vagyok, és az etnikai kisebbségek jogaiért kiállok, viszont szekuláris párt tagjaként teszem mindezt. Köszönöm szépen, Demártás úr. Nagyon nehéz a jelenlegi helyzet, nem csak számunkra, hanem az ön számára is. Egy nagy ország vezetőjével állunk szemben, és elhangzott az is, hogy ön esetleg a jövő héten börtönbe kerülhet. A parlament továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az önök jogait tiszteletben tartsák. De nem gondolom, hogy ez elégséges lesz. Nem tudom, hogyha ezt megtesszük, attól megváltozik-e Erdogán politikája. Ami a kapcsolatokat illeti az EU-val, azt gondolom, hogy igazából csak nehezebb lehet a helyzet. Piri asszony kérdéshez hasonló kérdést szeretnék feltenni. Nagyon sokan azt mondják, hogy vagy így, vagy úgy szükség van arra, hogy a PKK befolyását csökkentsék. Ön erről mit gondolt, Lochbiller asszony? Köszönöm szépen, elnök úr, úr, az öt frakció nevében is köszöntöm Önt, és örülünk annak, hogy eljött a mai vitára. Ön elmondta azt, hogy eh, milyen veszély fenyegeti őt, ami az elítélést illeti. Naina Zána asszony, Kurt eh, képviselőasszony kapta a Szaharov díjat, ön tud-e róla a helyzetéről, véleménynyilvánítás szabadságát tagadták meg de azt gondolom, hogy vele nagyobb szolidaritást is lehetne vállalni. Úgy tűnik, hogy a, az felbontása miatt nincsen elég képviselője a kurdoknak, hanem az alkotmány értelmében újbóli választásokra lesz szükség, és csak így lehet új képviselőket kinevezni lehet, hogy az LKP kapja ezeket a helyeket, és így megszerezhetik a kétharmados többséget, és ezzel alkotmánymódosításra is szert tehetnek. Elnök, köszönöm, Epitedeosz képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Demirtástól urat én is köszönteni szeretném. Nyilván folytatjuk a mai párbeszédet, minden demokratikusan gondolkodó ember látja azt, hogy micsoda nyomásnak vannak kitéve. Én görög vagyok, az Aranyhajnal párt tagja vagyok, bennünket üldöznek, ha bár demokratikus országban élünk. Ön milyen elképzelést képvisel? Törökország magatartását illetően Görögországgal és Ciprussal szemben. Ami pedig a nyomást illeti, ön úgy érzi-e, hogy Erdogan ellen fordulhatnak-e? Az előttem szólókkal ellentétben el szeretném mondani azt, hogy itt jogállamiság érvényesül, és ez Görögországra is érvényes. Köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük a világos nyilatkozatot. Ön elmondta azt, hogy az országukban maradnak, nem adják fel a harcot, teljes mértékben szolidaritást vállalunk. Önökkel egyetértek önnel abban, hogy itt regionális komponens is létezik, a szíriai válságot is meg kell oldani, az, hogy emben kivett részt a konferencián, itt nagyon nehéz a helyzet, mi teljes mértékben támogatjuk Önt, és a vízummentességet is támogatjuk. Fontos, hogy ezt ne lehessen a terrorellenes helyzet kapcsán felváltani. Mi a helyzet eh, az országon belül lakhelyüket elhagyókkal, kényszerülőkkel, menedékjogot kérőkkel, menekültekkel? A jelenlegi helyzet tükrében az Európai Parlament erről többet szeretne meg tudni. Köszönöm szépen, de lesz meg kell képviselő. Köszönöm szépen Demetás úrnak, hogy eljött az ülésünkre, üdvözöljük őt, és nagyon örülök annak, hogy részt veszem a ülésünkön. Ebben a parlamentben mindig az önrendelkezés mellett álltam ki, és a kurdokat mindig is támogattam, a jövőben is meg fogom ezt tenni. Van néhány kérdésünk önhöz. Ön beszélt annak lehetőségéről, hogy esetleg bebörtönzik. Ha erre kerül a sor, akkor a politikai befolyását továbbra is érvényes, érvényesíteni tudja. Ami a pártok megtiltását illeti, az EU nyomására ez a helyzet csak súlyosbodott, tehát ha az önök pártját betiltják, akkor mi történhet? 23-as, 24-es fejezet a jogállamiságról szól. Ez segíthet esetleg önöket, Maria de Sákár. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Devetes úrat. Nagyon sok minden történt azóta, hogy találkoztunk a Nemzetgyűlésben. Részt vettem azon a vitám, amely számos török képviselő immunitásának feloldásáról szólt. Két kérdésem van. Milyen reformokat lát ön a terrorizmus elleni jogalkotásban Törökországban? Mire van szükség annak érdekében, hogy hatékonyan küzdjenek a terrorizmus ellen, illetve melyek azok az elemek, amelyekkel e, vissza lehet élni? Második megjegyzésem. Olyan általagos kijelentéseket hallottunk bizonyos e, e, török képviselőktől, hogy a menekültek e, kérdését megpróbálják arra felhasználni, hogy Törökországban a demográfiai helyzetről e, úgymond fals képet mutassanak. Ön ezt e, meg tudja erősíteni. Verzsi asszony, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. az úr, el szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy itt fogadhatjuk Önt az Európai Parlamentben, és meccset folytathatunk önnel. Én a Törökország barátja vagyok, a törökök barátja, kulturális sokszínűsége, vallási színűsége, rajcítása nagyon fontos számomra, és különös barátja vagyok, különös barátja a kurd népnek, ami a Törökország csatlakozását illeti. Fontos, hogy itt bizonyos kritériumok érvényesüljenek, ami a demokráciát, emberi jogokat, jogállamiságot illeti, fontos, hogy a kopenhágai kritériumoknak elgetelni tegyen Törökország, és a mentelmi jog feloldásával Erdogan átlépett egy olyan határt, amit parlamenti képviselőként nem tudunk elfogadni, és ahogy Kati Piri elmondta, nagyon fontos, hogy itt kössük az evet a karóhoz. Említettem, a kurdok barátja vagyok, az európai parlamenti képviselőkkel kiépült egy partnerségi kapcsolat, és csatlakozom ahhoz a kérdéshez, amelyet Maria csak feltett, de Mirtasz úr el szeretném mondani azt, hogy kérjük pontosítsa azt, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet hogyan lehet más felhasználni, illetve mi történik itt. Mindjárt be is fejezem. Elnök úr. Köszönöm szépen, üdvözlöm nem értes urat itt az Európai Parlamentben. A múlt héten a plenáris ülésen nagyon sokan felszólaltak az önök ügyében, és a képviselők demokratikus Törökországot szeretnének egy olyan Törökország, ahol a lakosságot tiszteletben tartják, az állampolgárokat tiszteletben tartják, a kurdokat, az ellenzéket tiszteletben tartják, és nagyon fontos, hogy Ciprust és Szíriát is tiszteletben tartsák. De vannak olyanok Európában, akik szeretnének, szeretnék ördögön malmára hajtani a vizet, és ez rendkívül negatív az Európai Uniónak. Az Európai Parlamentnek mindent meg kell tenni azért, hogy valóban támogassa önöket. Köszönöm szépen, Andulakis kolléga következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném azt elmondani, hogy szolidárisak vagyunk minden erőfeszítésükkel kapcsolatban, tehát az önök, oldaluk, önök oldalán szeretnék a kurkérdést mi hamarabb megoldani. A jelenlegi török kormánytól azt várjuk, hogy, válasz, hogy változtassa meg a terrorellenes törvényt, vagy terrorista törvényt. Szeretném azt megkérdezni, hogy miben számítanak a segítségünkre, illetve a migráns kérdésben. Ön hogy látja a helyzetet? Mi a helyzet a szírfronttal? Nem szabad a dolgokat összekeverni. Tudjuk, hogy még a kurd nép teljes mértékben jogos követelései. Már nagyon sok éve bondez, és hihetetlen az, hogy egy egy, oh, hogy összehasonlítsa egy szélső jobboldali görög párt képviselője azt, ami a saját helyzetüket a görög helyzettel, a török helyzettel. Hármas asszony következik. Köszönöm elnézést, hogy késtem. Nem voltam ott a bevezetője alatt, de hallottam a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak is meg kéne majd adni a szót, hogy az EU-s nagykövet lemondása pontosan mit jelent. Ez jó lenne, hogy értelmeznék a helyzetet, ez a török politikusoknak is, és számunkra is fontos lenne, ez nagyon megdöbbentő volt mindkét fél számára. Elnök, köszönöm, Rebeka, de a bizottság nincs itt. A DG Home korábban itt jár, de ők elmentek, talán majd máskor, máshol ezt meg lehet oldani. De miért úr, a kollégák nagyon fegyelmezettek voltak, egy kérdést, egy percben tettek fel több kérdést is. Kérem, hogy ahány kérdéset csak tud, próbáljon megválaszolni. Terrorizmus, biztonsági helyzet, kurt helyzet, migránsok. 12.40 körül azért le kéne zárni az ülést. Köszönöm szépen. Remélem az összes kérdésre tudok válaszolni. Az idő nem túl hosszú. A kurdok helyzet elég sötét. A 90-es években az történt, hogy körülbelül 3000, 3000 falut evakuáltak, több mint 3 millió kurdnak kellett elmenekülni a kórterületekről a nyugati ország részben Jelenleg 500 ezer menekült van Törökországon belül, de a katonaság fellépése, a bombázások, illetve a tüzérségi támadások következtében megsemmisültek az elhagyott lakóházak. bizonyos városokban árkokat ástak, de ahhoz azért, hogy az, hogy az ott élő kurdokat megbüntessék, elrendelték a kijárási tilalmat Sudlak, és itt van egy kollégám Sudlakból. Sudlakban járt kollégám három hónapig keresztül ott volt, és három hónapon keresztül három hónapon keresztül tapasztalta ezt, öt napig egyáltalán nem tudott kilépni a házból. Továbbra is kieresi tilalom, tilalom van nagyon sok városban, faluban, a házakat lerombolják, különféle, különféle gépekkel, vagy akár tüzérségi ostrommal. Az emberek nem tudnak visszatérni a lakóhelyükre, a civil, szolg, a civil társadalmat megbüntették, és ne felejtjük el, hogy a HDP pártnak 90%-os a támogatottsága ezeken a területeken. A helyzet egyáltalán nem rózsás. Előbb-utóbb majd vissza akarnak térni az elődözött lakosok a házaikba, és, a, és mindenképpen véget kéne vetni a károkozásnak, de a kormány egyáltalán nem ilyen irányba halad, és bünteti az ott élő lakosságot. Az a céljuk, hogy a szavazóinkat elűzzék erről a helyről, szétszórják őket, és ezzel megváltoztatnák a politikai alapvetést, és ez különösen a helyi önkormányzati választásokon lenne majd súlyos hatással. Ahogy Kati Piri említette, az erőszakot, az erőszaknak minden formáját elutasítjuk, természetesen a terrorista tevékenységet is, demokratikus, békés módon lépünk fel, és az összes kurdot erre biztatjuk. Ez a helyzet a PKK, ezt mondjuk a PKK-nak is, nagyon fontos, hogy tűzi fegyvereket ne használjanak, nagyon fontos, hogy leüljünk a tárgyalóasztalhoz, tehát nem fegyverekkel, nem erőszakkal lehet megoldani egy ilyen helyzetet, hanem kizárólag tárgyalással. A múlt héten interjút adtam, és valamit mondtam neki az újságírónak, amit önöknek is szeretnék elmondani. Tavaly decemberben a Kadéli hegyet kerestük fel, ez Irak északi részén van, és a PKK vezetőkkel beszéltünk a Kadéli hegyen. Arról volt szó, hogy a fegyveres összecsapásokat hogy lehetne befejezni. Tehát ezt a kezdeményezést tettük, megpróbáltuk Kandéli, a Kandéli hegyen ezt elérni, hogy a PKK vezető letegyék a fegyvert. A török kormány pontosan tudta, hogy mi oda látogatunk, Koluczdorolú, a, a, a pártvezető is pontosan tudta, hogy mi ott járunk. Nagyon nehezen jutottunk el föl a hegyre, Utána találkoztunk ott a hegytetőn, a, a hegyekben a PKK vezetőivel. Néhány óra alatt, mikor elkezdtük ezt, a, ezt az ülést, néhány óra elteltével megjelent a török katonaság, és elkezdte bombázni a környéket, illetve lövedékeket adtak ki. A török katonaságot tehát tájékoztatták arról, hogy én ott vagyok a hegyen, és amikor visszatértem Törökországba, akkor azt mondtam, azt nyilatkoztam, hogy a két félnek le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, és meg kell vitatni az önkormányzatot, az önkormányzatok kérdését, az önrendelkezés kérdését, avagy avagy az autonóm kérdéseket. A PKK erre pozitívan reagált, azt mondták, hogy hajlandóak leülni a tárgyalóasztalhoz. Erre. És azt mondtuk, hogy az, az összes barikádot le kell bontani, az összes városban, az összes hadi árkot be kell temetni. A kurd lakosság érdekeit képviseljük, a kurdok jogait szeretnék megvédeni, de nincs szükség fegyverekre de az elnök, a köztársasági elnök azzal vádolt engem, hogy hazáruló vagyok. Mások, más politikai vezetők is ilyen állításokat tettek. Ez az egyik legfőbb vádpont ellenem. Tehát teljesen hiába volt a kezdeményezésünk, a rengeteg erőfeszítés. A PKK azt mondta, hogy jó, arra kérjük őket, hogy tegyük le a fegyvert, de a politikai módon még a HDP sem képes semmit elérni. A probléma tehát nem a PKK-val van, hanem Erdogánnal és az ankarai mentalitással. Természetesen nem adjuk fel, a fegyvereket le kell tenni, elég volt ebből. A PKK-nak fel kell hagyni a terrorista cselekménnyel, tevékenységgel, és a kormánynak sem szabad a katonásságot bevetni a PKK ellen. Mit tehetünk? a képviselőkkel tartott üléseken mindig elmondom, hogy a parlamentnek föl kell állítania egy közös bizottságot, hogy a, hogy a török béke folyamatot megvizsgálja. Az is ennek a közös bizottságnak eh, az egyetlen mandátuma az, hogy a béke folyamatot újra eh, megtárgyalja, Elképzelhető a nyomásgyakorlás az érintett felekre, elképzelhető a befolyásolás a török kormányra is, illetve a PKK pártra is. Lehetne hivatalos mandátuma tehát ennek a, ennek a parlamenti bizottságnak az Európai Parlament miért is ne érhetne ilyen kezdeményezéssel, ez az Európai Unió és Törökország kapcsolára vonatkozó probléma, Törökország stabilitása hatása van Európára. Csak úgy, mint az a közös parlamenti bizottság, amely ellátogat a Európa Tanácsba, vagy felkeresi a börtönöket, miért nem vizsgálhatnák meg ezt a kérdést? A korábbi miniszterelnök például közvetítőként is fellépett, és a Fülöp-szigetek esetében a MORA szervezet, illetve a Fülöp-szigeteki kormány között így lehetett annak idején megállapodást elérni. Miért is ne léphetne fel hasonló módon az Európai Parlament is? Ez egy történelmi pillanat, és a béke barátait ez mindenképpen ösztönözni fogja. A Törökországban azért is lecsapnak, és azért is büntetik az újságírókat, a tudósokat, az egyetemi oktatókat, mert a békére szólítanak fel. Ezért fontos az, hogy a PKK is letegye a fegyvert, mert akkor előbb-utóbb Erdogán magára marad háborús késztetésével. Tehát ő lenne az egyetlen, aki a polgárháborút szeretné. És azt gondolom, hogy itt sokkal jobb eredményeket érhetnénk el a béketárgyalásokon. Ezáltal azt gondolom, hogy elindulna a béketárgyalás, vagy a béke folyamat, akkor az a demokráciának is jót tenne Törökországban. Erdogánnak meg kell gyengülnie politikai szempontból, hogy ez megtörténje. Erdogán arra van fölkészülve, hogy háborúzzon, hogy összecsapások legyenek, hogyha véget vetünk a háborúnak, akkor Erdogán, Erdogán gyöngítjük. Sok kérdést kaptam arra vonatkozóan, hogyha ez olyan egyszerű, akkor a PKK miért nem teszi le a fegyvert. De én nem a PKK-t képviselem, én a PKK-nak szintén tettem ajánlásokat. Bárcsak könnyebb lenne a helyzet, de a mi erőfeszítéseink nélkül a közel-keleten soha nem lesz vége, tehát magától nem lesz vége. Hogyha Törökország nem stabil ország, akkor eh, a menekültek elmenekülnek Törökországból, és nem tudunk eh, eleget tenni az egyezménynek, az EU-s egyezménynek. Erdogán úgy tekint a menekültekre, mint eh, tárgyalási alapra. És Erdogán elképzelése az, hogy a saját lakosságának egy részét is arra szólítsa fel, hogy elhagyja a lakhelyét. Vannak nálunk, nagyon sok menekült van nálunk, egyesek itt maradnak egy ideig, mások majd elmennek. Nagyon sokféle lakosság, kisebbség van, arabok, alavi, etnikumúak akik Szíriából jönnek, azokkal semmiféle konfliktus nincsen. És gazdasági szempontból nagy terhet nem jelentettek Törökország számára. A török gazdaság 40%-a nem hivatalos, tehát plusz terhet, gazdasági terhet ezek az emberek nem jelentettek. Az, hogy maradnak, vagy visszatérnek, ezt nehéz eldönteni. De természetesen a szír menekültek adott esetben kaphatnak török állampolgárságot. Ez önmagában nem jelent óriási válságot, és nem katasztrófa számunkra. Mi Szíriát illeti, 300 ezer kurd érkezett hozzánk, mindenki befogadta őket, Sangálba visszatért egy részük, illetve részek Szíriába bizonyos részük, illetve Európába is távoztak néhányan. Azért, hogy visszatérhessenek hazájukba, otthonaikba, ahhoz először a békének kell helyreállni a Szíriában, Ankarának, Törökországnak pedig támogatnia kell a béke folyamatot. Ankarának a Daest a Bokaharamot, illetve az Anuszrát és hasonló terrorszervezeteket nem szabad támogatnia. A támogatás, amelyet, a Törökország, amelyet Törökország nyújtott, nem a, olyan erőteljes, mint korábban. Explicit, illetve implicit módon a török kormány támogatta ezeket a szír szervezeteket, és uh, kémelhárítást használták fel arra, hogy lőfegyvereket, muníciót juttassanak el a szírhatárokon kívülre. És John Dundást letartóztatták csak azért, hogy címlapra kerülhessen. Ami a béke folyamatot illeti, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a, a kurd ügyet meg kell oldani, Törökországban a visszafogadási megállapodást is meg kell valósítani, de mindez eh, kapcsolódik a stabilitás kérdéséhez is Szíriában. Törökországban megvannak az ehhez szükséges eszközök. Erdogan átmeneti vezető, vezetőségét eh, az erőre, az erőszakra, konfliktusokra alapozza. Törökországban vannak kisebbségi problémák a kurdokkal, de mi szerves részét képezzük a nemzetnek, az országunknak, és Európával fenn kell tartanunk kapcsolatainkat. Önöknek bátraknak kell lennünk a kritikában is. Erdogan. Nak szüksége van Európára. Európának nincsen szüksége Erdogánnak, de Erdogánnak szüksége van önökre, hiszen 67%-a a török lakosságnak továbbra is a Törökország csatlakozását támogatja az EU-hoz. Kaptam még további speciális kérdéseket, ami Léla a helyzetét illeti. csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval, fontos, hogy ne álljanak le, és nagyon fontos támogatni ezt, hogy a, bört, a börtönből kiengedjék. Mi demokráciát szeretnénk, demokratizáció folyamatát, és ha bennünket el bocsátnak a parlamentből, akkor az időt fog igénybe venni, hiszen először párba kell, hogy fogjanak bennünket, el kell, hogy itt éljenek, stb. De hogyha a képviselők egy ötöde e, úgymond kitessékeltetik a parlamentből, akkor választások lesznek, és az AKP többséget szerezhet. Ami a terrorizmus ellenes e, törvényt illeti, hogyha megváltoztatja az ember a terrorizmus ellenes szabályokat, ezzel nem old meg mindent. A büntető törvénykönyvben is vannak korlátozó rendelkezések, a sajtószabadság, a véleménynyilvántás szabadság ellen, de ezeket a szabályokat meg kell szüntetni. Mi mindig reménykedünk, nagyon gyakran a legsötétebb idők azok az idők, amikor a horizonton megjelenik a fény. Tehát fontos, hogy még a pessimista időkben is megtartsuk a reményünket. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, Demirtás úrnak azt, hogy a lehetetlen megkísérelte, ilyen sok kérdésre ilyen rövid idő alatt kellett válaszolnia. Nagyon sok sikert kívánunk, a legjobbakat az e, a, a jogállamiság és az emberi jogok megerősítése mellett, és most lezárom az ülést, köszönöm a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak.